Uh, ladies and gentlemen, shall we take Hölgyeim és uraim, kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. Azt hiszem, hogy 15 percet késtünk is, de igazából én azt hiszem, hogy Gay Mitchell kollégára várok, ide a, az elnök, társ elnök lesz velem ma ezen a szakbizottságülésen, és úgy tudom, hogy már úton is van. No, akkor kezdjünk neki. Ma először lesz meghallgatásunk az Európai Parlamentben a fejlesztési szakbizottságban olyas valamiről, ami igen nagyon fontos. Olyan fontos, hogy meg is feledkeztünk róla. És mivel megfeledkeztünk róla, azt hiszem, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy ez, egy, ez az alapja minden nyugati fejlődésnek, hiszen a tulajdon és a tulajdonjogok az alapja annak a jólétnek, amelyet látunk most Nyugat-Európában, az Egyesült Királyságban, Belgiumban vagy az USA-ban. Nem azért, mert az emberek pénzzel a zsebükben idejöttek, és a a nemzeti jövedelmüknek x százalékát odaadták mondjuk akár az Uniónak vagy az USA-nak, nem ettől lettünk mi gazdagok. Hanem ha igazából megnézzük a fejlődés történetét, a klasszikus fejlődés történetet, akkor azt látjuk, hogy ez arról szól, hogy van egy üres földdarab, ahol nincs más, mint egy-két törzsi lakos, akik építenek, ahol, és ahol nincsenek se utak, se iskolák, se házak. És ez a és ez az ország néhány száz év alatt a világ egyik leggazdagabb országává vált. Ez a történet az Egyesült Államok története. Ezek az emberek nem Oxfordba jártak, ha, ö, meg vagy Cambridgebe, hanem Európából érkező menekültek telepítették be nem volt semmiük, csak a kemény munkájuk. És az a néhány ruha, amit a vállukon el tudtak vinni. Olyan emberek népesítették be, akik tenni akartak valamit, keményen akartak dolgozni azért, hogy jobban élhessenek. De mindezt nem tehették volna meg, ha nem lett volna egy olyan jogi struktúra, amely lehetővé tette volna számukra, hogy a kemény munkát tőkévé fordítsák le, és ezt egy olyan már formálják, amit ma úgy ismerünk, mint modern kapitalista társadalom. Ez egy lépcsőzetes, fokozatos fejlődés volt, és ennek és ezt nem vehetjük természetesnek itt Brüsszelnek, hiszen mi mindannyian szeretnénk egy saját kis kuckót, egy saját lakást. Ezt Európában és az Egyesült Államokban hajlandóak, hajlamosak vagyunk természetesnek venni. Papírdarabokat vásárolunk, ezeket értékpapírosítani lehet, és ez további gazdagsághoz, gazdagsághoz vezet. De tény, hogy minden olyan eszköz, amely eljuttatta az európaiakat onnan, hogy kékkel festették magukat és, és állatbőrökbe öltöztek, addig a világig, amit ma látunk. Mindez annak a jogi struktúrának köszönhető, amelyik lehetővé tette és megalapította a tulajdonjogokat és a tulajdon fogalmát. És amikor fejlődő országok felé fordulunk, akkor elfelejtjük, hogy náluk nincs ilyen, és akkor csodálkozunk, hogy euró milliókat, milliárdokat ö, folyosítunk fejlődő országoknak Afrikában, aztán úgy tűnik, hogy mégse változik semmi. Hát persze, hogy nem változik, mert nincsenek meg azok a struktúrák, amelyek lehetővé tennék a gazdagság és a tőke felhalmozását. Azok az országok, amelyek rendelkeznek ilyen jogi struktúrával, kikerültek a szegénység csapdájából. Akiknek, amelyek nem rendelkeznek, azok pedig megragadtak a szegénység csapdájában. Ha tudjuk ezt, ha ezt nem tudjuk, akkor csak vesztegetjük az időnket és a pénzünket bármilyen fejlesztési csiribirivel, amivel itt foglalkozunk. Tehát oda kell figyelnünk, és meg kell nézni, hogy mi Európa és az Egyesült Államok hogyan lettünk mi gazdagok. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ma délután bár ugyan még most is várok kollégámra, nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, megnézzük, hogy egy ilyen nagyon régi fogalmat az én országomban, az Egyesült Királyságban vannak saját tulajdonú földek, haszonbérletek, az embereknek joga van vállalkozást építeni, ezt el tudják adni, vannak dolgaik, amik, amiket megtarthatnak vagy eladhatnak, és ezután akkor adót fizetnek. Mi ezt egyszerűen nagyon vakon természetesnek vesszük. És amikor a fejlődő országok felé fordulunk, akkor egyszerűen elfelejtjük, hogy náluk ez az alap hiányzik. Tehát kérem szépen, itt most alapozni fogunk ezen a mai ülésen. Ez az első alkalom, hogy az Európai Parlament figyelmet fordít erre a kérdésre, hogy vannak a világon olyan emberek, akik felvállalták ezt a feladatot, és próbáltak ezért tenni. De az európai kontextusban ez az első alkalom, hogy, eh, hogy e- a fejlődés szempontjából ezt a kérdést megvizsgáljuk. Két blokkban fogunk tárgyalni ma erről a kérdésről. Az első blokkban a tulajdonjogokat és a, a tulajdonjás kérdéseit fogjuk megtárgyalni, a másodikban pedig a földreform kérdéseit és ennek sikereit fogjuk megvizsgálni a fejlődő országokban. Meg konkrét példákat fogunk látni a szegény országok fejlesztésére, lássuk például Ruandát, illetve hogy, hogy hogyan lehet a földtulajdonási kérdést rendezni. Péter Schäfer, Clayton Schäfer úttörő szerepet játszott abban, hogy feltérképezze az Egyesült Államokban a tulajdon megfontolását Péter Szótóval együtt dolgozott, híres közgazdásszal, aki nagyon sok érdekes tanulmányt és könyvet jelentetett meg arról, hogy hogy ez a gazdagság, ez a tőke hogy tudott fölhalmozódni, és miért lett néhány ország gazdag, néhány ország pedig nagyon ö, ö, szegény. Na, meg is érkezett a társelnököm. Kérlek, foglalj helyet. Addig tartottam helyetted a frontot. És ebben a kontextusban, hogy Deszotó úr mit tett a múltban, és ezt vitte tovább Péter Schäfer, Clayton Schäfer megpróbálja ezt most egy kicsit gyakorlatiasabb nyelvre lefordítani. A legmodernebb technika felhasználásával. Clayton Schäfer a Global Land csoportot igazgatja az Egyesült Államokban, és George Weston egyetemen végzett, és Havanai Egyetemen is szerzett diplomát egész erről közvetlenül Barack Obama után. Úgyhogy kérem, megadom a szót, és ossza meg velünk, hogy milyen munkát végzett előtt, miért jött el hozzánk, és mit vár tőlünk, hogy mi mit tegyünk. Tulajdonképpen a piacgazdaság alapjairól szeretnék beszélni. Ugye nagyon sok pénzt költöttünk el, szinte hiába a tulajdon jogok elterjesztése érdekében, de az elvárt átalakulás nem következett be a fejlődő országokban. Vajon miért nem? A Veblen Eh, csoport, konzul, konzulensi csoport a mikrofinanszírozás, illetve a föld regisztráció eh, területén igen aktív, és ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy mi az, ami működik, és mi nem. Nos, először is a tulajdonjogok, ugye, amelyek a szűkös erőforrásokkal kapcsolatosak, mindig is politikailag kényes kérdést jelentenek, és mindig te mindig valaki megpróbálja ö, kihívás elé állítani, vagy megkérdőjelezni a status quo-t, legyen az a város-falu ellentét kontextusában, vagy pedig a földművelésre alkalmas földtulajdonlását kapcsolatban. Általában figyelmen kívül hagyják ezek a politikák a kis tulajdonosokat, és így lehetetlenné teszik, hogy a legszegényebbek földhöz jussanak. Ez a kérdés az, amit technoló- olyan technológiákkal próbálunk megoldani, amelyek a regisztrációs költséget minimalizálják. Tehát a földet hozzáférhetővé teszik a szegényebbek számára is. Itten, mit tudom én, 220 vagy 2000 dollárból meg lehet úszni egy földdarabnak a felmérését, illetve regisztráltatását. Na most amikor nagyon szegény országokról van szó, akkor ezeket a költségeket ők sem, ők nem bírják el, tehát éppen ezért a különféle technológiával, GPS, stb. stb. Tehát az elmúlt tíz év technológiával ö, drámai módon ö, ö, csökkenthetjük ezeket a költségeket. A másik dolog, az az pedig az, hogy ezek a bizonyos felülről jövő intervenciókkal mi a helyzet. Nos, ezek a felülről jövő programok egyszerűen ütköznek az alulról jövő, szinte természetes, tradicionális tulajdonjogi kérdésekkel. igen gyakran összekapnak, a, tehát ütközésbe kerülnek a különféle jogosultságok, a különféle hivataloknak vagy bíróságoknak az illetékességi köreire. Um, egyszer ez nem oldható meg azzal, hogy X papír helyett Y papírt töltünk ki, és akkor ezt bedugjuk egy fiókba. Nagyon fontos nyugat, a nyugati fejlett világban, hogy ezzel kapcsolatban ugye kormány garanciát adnak. Azonban ez nem ilyen egyszerű a szegény országokban. Gondolunk csak a squatterekre, a földfoglalókra Amerikában, ahol egyszerűen elfoglaltak egy adott üres földet, aztán ráépítkeztek, és végül is az övék lett, és um, úgynevezett elbirtoklási alapon így tulajdonost cserélt a föld. Nagyon fontos tehát a hogy olyan, olyan törvényeket hozzon a kormány, hogy a szegényeknek a tulajdon jogai is biztosítva legyenek. Nagyon sok fejlődő országban szinte nincsenek is írásos bizonyítékok a kataszteri beosztásra, és gyakran hatalmas visszaélések vannak, és egyszerűen el le, buldozerekkel ledöntik ezeket a szegény embereknek a házait, és hatalmas kenőpénzek fejében a termőföldeket másoknak adják át. Így nem jutnak földhöz, nem jutnak finanszírozási forrásokhoz, sőt, még pluszköltségeket is jelent, hogy megvédjék a földjükhöz való tulajdonjogukat, Alapvetően a, a föld tulajdonlásával kapcsolatos jogrendszer rendben van, csak az ezzel kapcsolatos visszaéléseket kell tudni visszaszorítanunk. De, de, de könnyen megfeledkezünk arról, hogy hogyan is jutottunk el ehhez a kivételes helyzethez, ugye, ahol a, a piacgazdaság törvényei alapján cserélnek gazdát a e, földek. Többek között ugye hitelkonstrukciók segítségével, e, de nem figyelünk oda, hogy tulajdonképpen milyen átmenetre is van szükség a föld elfoglalása, illetve a föld nyugati értelembe vett jogszerű megszerzéséig. A, ugye ott onnan indulunk el, hogy valaki elfoglal egy darab földet, és ehhez persze nem, nem banki, nem kellenek banki kölcsönök, hanem egyszerűen oda települ valaki, és évekig ott van. De hogyan lehet ezt békésen rendezni, ezt a helyzetet? Milyen infrastruktúrát kell kiépítenünk, hogy ebből valamiféle rendezettség jöjjön létre? Az a probléma, hogy amikor mi exportáljuk ezeket a fejlett módszereinket, ugye technikai, illetve fejlesztési segítség nyújtását keresztül, akkor gyakorlatilag egy készterméket exportálunk, és nem azt exportáljuk, amit magunk is gyakoroltunk még annak idején, amikor elkezdődött nálunk ez a folyamat, tehát mi bele nyúlunk a fejlődő világ eseményeibe, és akaratlanul is felgyorsítjuk a, akár a nem kívánatos körülményeket is, azáltal, hogy sürgetjük ezt a fejlődési folyamatot. Persze konfliktusokat meg tudunk oldani, papírra kerülnek a földdel kapcsolatos tulajdonjogig, de mindezek között rengeteg zsarolás, kényszer és, és korrupció is felmerül. Például a Fülöp-szigeteken a 1950-es években az USA-nak a politikája ö, ö, rendkívül ö, negatív hatással volt, és a legrosszabb esetben gyakorlatilag olyan korrupt rendszereket segítünk megmaradni, amelyek tulajdonképpen teljesen jogellenes föltulajdonlási E, helyzetet e, fagyasztanak meg. Hogyan tudunk innen előrelépni? Hát először is ö, e, oda kell figyelni a gyakorlatilag a egymás mellett élő, tehát a szomszédos föltulajdonosoknak az egymással kapcsolatos problémaira. Jobban kell dokumentálni ezeket az összetűzéseket, oda kell figyelni és dokumentálni detektálni kell a földfoglalási cselekményeket, oda kell figyelnünk a központi föld rablás, föld uzsora kihasználása, illetve a helyi igényekre. Azután vannak családon belüli konfliktusok, különösen amikor ugye ilyen öröklési ügyek vannak, és amikor itt föld is bekerül a képbe, az különösen problematikus amikor nincs egy jól funkcionáló földpiac, akkor gyakorlatilag mindenki ilyen dzsungelháborút folytat, hogy mennél több földet tudjon magáénak mondani. A, ezek tragédiákhoz is vezethetnek, ezek a családi ö, ö, ellentmondások. A leggyakoribb ö, konfliktus azonban a az a kis tulajdonosok is, föltulajdonosok és a nagy kormányszervek között. Van egy 2004-es elvvel szóló, erről szóló EU-s tanulmány megvilágítja ezt a kérdést, hogyha oda figyelünk, hogy a, az EU-s programok ne a korrupt állami szférát részesítsék elényben, akkor sikerül a megfelelő mederbe ter- terelni a folyamatokat. Nagyon fontos, hogy elszámoltathatóvá tegyük az állami szerveket, akik gyakorlatilag a haszonélvezői ezeknek a programoknak. Az én szervezetem egy Google Maps alapú megközelítéssel próbálja megoldani ezeket a konfliktusokat. Egy globális, nyilvános földregisztert, katasztert akarunk létrehozni, amely többek között a nemzetközi standardizálását is lehetővé teszi a földtulajdonoknak, ahogy gyűlnek a tapasztalataink a világ különböző sarkaiból, felismerjük, hogy mennyire fontos a föld tulajdonlással kapcsolatos adatok pontos felvétele, illetve kezelése, és az ISO segítségére is számítunk. Egyébként az elkövetkező hetekben egy teljes dokumentációs szabvány készül el ezzel kapcsolatban, biztosítandó, hogy interoperábilis eh, rendszerek működjenek eh, a különféle illetékességi területek között, hogy egy, egy, egy másik eh, fontos tulajdonsága a globális regiszternek az lenne, hogy hogy globális szinten tudják bejelenteni igényüket a jogos tulajdonos, illetve ezeket a tulajdon viszonyjal kapcsolatos konfliktusokat nyilvánosan és megfelelő módon tudják kezelni. A NGO-k is részt vesznek ebben a munkában, a GPS rendszerekkel, például Indiában, erdőterületeken, igen, nehéz a, ez a munka, de ezek a technikai eszközök segítenek. És végezetül azt mondanám el, hogy a tulajdonjog az egy szuverén jog, sőt az emberi jogok egyike, egyik legfontosabbika, amely a sok-sok embernek, kis <clears throat> föltulajdonosnak a túlélését biztosítja. Nem lehet természetesen az összes problémákat máról holnapra megoldani, de ha koordinált módon közelítjük meg a kérdést, akkor előre tudunk lépni. Köszönöm szépen! Köszönöm. Nagyon fontos bevezető volt ez a, a mai szemináriumunkhoz képest. Nem csak azt kell meg, nem csak azt próbáljuk csinálni, hogy hogyan táncolnak az angyalok egy tűhegyén, ennyire bonyolult és nehéz feladatot, hanem az elmúlt 40-50 évben az Európai Unió pontosan azt tette, ami a dolognak a legmélyén nyugszik, és hadd magyarázzam meg, hogy miért. Ugyanazok az emberek, és durván megbecsülve a, ben, be nem, a nem regisztrált tulajdonok, beleértve ide a, a városszéli kunyhókat is, az néhány ezer dollártól ra néhány tízezer dollárra tesz taksálják e, eh, a tulajdonok értékét, és úgy becsülik, e, megbecsülték a nem regisztrált eh, be nem jegyzett tulajdonok értéke, és ez 13 trillió dollár. Ez több, mint a londoni, New Yorki és a frankfurti tőzsde értéke összesen. Hogyha ezt a nem regisztrált hatalmas vagyont regisztrálni lehetne, akkor ebből tőkét, eszközt lehetne kovácsolni, akkor a fejlődő országok lennének azok, akik Európának adhatnának kölcsön, hogy kisúzzanak bennünket, kihúzzanak bennünket ebből a válságból. Csak a gond pont az, hogy ezek nem regisztrált e, tulajdonok, ezek nem értékesíthetőek, és ezeknek nem lehet értékpapírral lefordítani. Éppen ez a cél, hogy a legszegényebbek számára tudjuk működővé tenni ezt a vagyont. És akkor most szeretném felkérni Clarice Augustinust, aki a föld ö, tulajdonlás és a tulajdon adminisztrációs szekció vezetője az, az ENSZ Habitat szekciójánál, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívást kaptam erre a nagyon fontos nyilvános meghallgatásra. Azért tudtam eljönni erre az értekezletre, mert éppen most jöttem vissza Irakból, ahol tárgyalásokat folytattam arról, hogy hogyan lehet egy földdel foglalkozó országból piacgazdaságon alapuló földgazdaságot csinálni. És hogyan lehet ezeket fenntarthatóval megtenni. Nagyon fontos a városfejlesztés. A fenntartható városi fejlődés célja az, hogy mindenkinek megfelelő lakhatástól tudjunk biztosítani. Főleg akkor, hogyha tudjuk, hogy a világ fele városokban ér, és 2050-ben ez az arány még csak nőni fog. Azt tudjuk, hogy a világ, a fejlődő világban a legnagyobb a városok terjedési mértéke, és ezek teszik ki a, 90, a, a, város, a világ városi növekedésének a 95%-át. Ennek azonban nagy része szegény kunyhó. Most azt látjuk, hogy 827 millió ember él a fejlődő világban nyomor körülményekben, nyomortanyákon. És hogyha ezt megnézzük, akkor ez azt jelenti, hogy a városok nagyobban nőnek, mint maguk a városi lakosság. 2000 és 2030 között a világvárosi lakosságát úgy becsülték, hogy 72%-kal nő, míg a legalább 100 ezer ember 100 000 lakossal rendelkező városok területe 175%-kal nő. Éppen ezért meg kell keresnünk azokat az eszközöket, ami ehhez megadja, azt megteremti azokat a szükséges eszközöket, amivel lehet ehhez biztosítani a forrásokat. Az Európai Parlament felismerte a városi napirend fontosságát, és az, UN, az ENSZ Habitat szerepét ebben a munkában az Európai Parlament alelnöke, ő excellencia Miguel Angel Martínez patronálásában Eva Zsoli és, a, és az Európai Parlament városi csoportjának elnöke Jan Olbricht nevében. A nyomortanyák szintén való javításhoz nagyon sok segítséget, anyagi segítséget is kaptunk. Na most nézzük meg magát a Földet. Alapvető, uh, font, alapvető fontossága van a fenntartható városiasodás felé. És ez az a része a dolognak, ami minket ma érdekel. És azt tudjuk, hogy, hogy a Föld iparnak nincs meg a megfelelő eszköze, hogy ezt a kérdéseket kezelje. Hogy betöltsük ezt az űrt, és megtaláljuk a megfelelő megoldásokat, ez nagyon fontos. A mi szervezetünk egy globális ö, ö, hálózatot tart fent 42 nemzetközi taggal, akik mindazon dolgoznak, hogy ezeket a az eszközöket megteremtsük. Ezt részben jelenleg Svédország és Norvégia támogatja. A Földmérők Nemzetközi Szövetsége, az ITC, az IHS, amelyek holland nemzetközi képző és kutatóintézetek, az ILC, amiről majd később is lesz szó, a francia Földmérők Szövetsége, GRET, és egy, a, amely egy francia civil szervezet, a München és Kelet-London e, egyeteme, és illetve a Müncheni Műszaki Egyetem. A cél az, hogy globális szinten tudjunk e, a földreform programok végrehajtásához szükséges eszközöket biztosítani. És a cél a kontinuitás fenntartása nem annyira, mint az egyes embernek a tulajdon jogcímére való koncentrálás. Cél az, hogy javítsuk a, a föld kezelési és földtulajdonlási eszközöket. Mondok egy példát. Az etióp kormány 1,3 milliárd dollár kölcsönt kapott annak érdekében, hogy, hogy a föld tulajdoni, a tulajdoni lap kiadását segítsék. Ennek a, az ára jelenleg egy dollár darabonként. Kenyában is dolgozik az ENSZ Habitat, és ott az ottani ügynökség a harmonizációs és segélykoordinációs feladatokban vesz részt, beleértve a kapacitásépítést, és elérték, hogy Kenyában sikerüljön földpolitikát elfogadni. az FAO szerint a tulajdon regisztrált föld vagy tulajdon. De az igazság az, hogy ezzel szemben a, a világ, a fejlődő világ tulajdonainak nagy része, ingatlanjának nagy része nincs regisztrálva. 70%-uk nincs regisztrálva. És azt is láttuk, hogy kevesebb, mint 2%-a a regisztrált tulajdonoknak van nők nevén regisztrálva. Nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy az olyan országok, ahol társadalmi egyenlőtlenségek vannak, figyelemmel kell lenni a nemek közötti egyenlőségre, illetve gender kérdésekre a tulajdonjogok bejegyzésénél nem csak az a fontos, hogy hatékony földregisztrációs rendszert alakítsunk ki, amelyet általában mindjárt ráteszi a kezét a középosztály, illetve a politikai elit. A hagyományos megkötelezése, megközelítéseket nem lehet gyorsan megváltoztatni. És ez meg fog nyilvánulni a földpiac alakulásában is. Ez oda vezet, hogy tudjuk kezelni azokat a nehézségeket, amelyek bennünket sújtanak, lásd, éghajlatváltozás, élelemszerelátás biztonsága, stb. Ha nem találjuk meg azokat a lehetőségeket és eszközöket, amelyel megfelelő földpolitikákat tudunk e, és regisztrációkat kialakítani, tudjuk, hogy ez egy nagyon hosszú út, és ebben sok partnerre van szükségünk. Példának okáért egy eh, holland egyetem eh, vezető szerepet vállalt fel, és eh, iránymutatásokat adott ki, hogy hogyan lehet kezelni egy természeti katasztrófával sújtott országban ezeket a fajta kérdéseket. Haitin próbáltuk, próbáljuk ki ezt a megközelítést. A GLTN nemrégiben tartott a lengyel pénzügyminisztériummal és tervezési minisztériummal együtt egy egy ülést, ahol újra kell, amelyen újra gondoltuk a föld és ingatlanadó megközelítést. Ez egy hatalmas feladat, és sokkal erősebb partnerséget kell létrehozni annak érdekében, hogy megtaláljuk azokat a lehetőségeket és eszközöket, amelyek segítségével elérhetjük a fenntartható városi és vidéki vidékfejlesztést. Éppen ezért ez á, mi úgy gondoljuk, hogy ez alapvetően egy nemzeti kompetencia. 2009. júliusában az, az afrikai államfők odaálltak e mögé a kezdeményezés mögé, és az Európai Bizottság is megtette a magáét, főleg ami a kapacitások kiépítését illeti. Hadd mondjak el egy történetet, hogy a, hogyan adhatunk hatalmat a szegények kezébe ezekkel az eszközökkel. Nemrégiben kísérleti jelleggel elindítottunk egy projektet annak érdekében, hogy lássuk, hogy, hogy van-e szerepe a nemiségnek, a nem kérdésének a földregisztrációban. És olyan hihetetlen tapasztalat volt a csoport számára, hogy azok az emberek, akik megpróbálták őket 49 évig kitúrni a földjükről, eh, hogy őket nem lehet, hanem meg fogja védeni őket a, a, a jog. És ez valami hihetetlen élmény volt, amikor ezt a kormány bejelentette egy nyilvános fórumon, bizony elsírták magukat az emberek. És hogy utaljak, és a következő blokkra is lezárjam a mondandómat, ezek nélkül az új eszközök nélkül sok ország nem lesz képes fenntartható városi fejlődést és politikákat találni maguknak. De tudnunk kell azt is, hogy mik a korlátai a nagy léptékű földszerzésnek is, ami jelenleg is folyik. Tehát köszönöm szépen. Klajszta, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást. Következő előadónk gyakorlati példákon keresztül mutatja be, hogy ő és a vállalata mit ért el Ruandában. Tudjuk, hogy Ruandában szörnyű dolgok történtek a 90-es években, azután stabilizálódott az ország, és újra fejlődni kezdett, és nagyon fontos, hogy olyan tőkéseket, tulajdonosokat hozzunk létre, akiknek érdekeltségük az, hogy megvédjük megvédjék azt, ami, ami létezik, amit létrehoztak. Tehát a LOK konzulens cég ö, fog beszámolni, tehát hogy Ruandában mit értek el ezen a téren. Köszönöm szépen. Ez egy nemzeti szintű, tehát ruandai föld tulajdonlási regisztrációs program, erről lesz szó, amiben az FDI is részt vett, és mi a hm, nulla fázist, vagy a pilot fázisát menedzseik, most lépett, tehát az második fázisába ez a program, most miért mentünk Ruandában? Nos, már szóba került, hogy ez tulajdonképpen egy kiemelkedő, példaértékű program, és a ruandai kormány is mélyen elkötelezte magát, illetve az érdekelt személyek is a program mellett. Egy kicsit azt nézzük meg, hogy vajon a ruandai kormány E, miért választotta az úgynevezett formális ö, e, tulajdoni lapok ö, e, létrehozása ö, mellett. 2003-ban ö, adta ki az EU az ezzel kapcsolatos politikai iránymutatást, amelynek a lényege az, hogy ö, formálisan is el tudjuk ismerni a föld tulajdonosoknak a státuszát. Először a jogi alapokról, majd az intézményi alapokról fogok beszélni, ezek mind a program részét kész, képezik, és egy kicsit elmagyaráznám azt, hogy a hogy a tulajdoni lapok kiállításával kapcsolatos program hogy zajlik, és hogy mik azok a tényezők, amelyeknek köszönhetően a program sikeres lehet, és hogy hogyan léphet Ruanda útjára a többi <clears throat> fejlődő ország is.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 go back a bit to the, the origins of this program. Nézzük a program eredetét. Nézzük meg, hogy milyen kontextusban keletkezett. Ugye a 94-es népírtás utána, után Ruanda ugye vészhelyzetbe került, óriási belső migráció volt, visszatértek a kiűzött emberek az eredeti falvaikba, és a létező adminisztrációval próbálta meg a kormány kezelni a provinciák ilyen e, jellegű problémáit, többek között ugye a föltulajdonlással kapcsolatos konfliktusokat. És 99 után e, strukturáltabban álltak hozzá, és formálisabb módon e, a földdel kapcsolatos problémákhoz, és egy föld politika, sőt, föld tulajdonlási törvények születtek. Nos, ekkor ö, született meg az igény ö, a, a jogcím, illetve a föltulajdonlás formális regisztrációjának programjához is. Ugye ö, egyébként korábban 59-ben is volt egy nagy exodus, de az akkori szociális struktúra, társadalmi struktúra szétrombolódott, tehát nem lehetett erre számítani, hogy a második nagy ö, mm, ö, népírtás után erre támaszkodva visszaépíthető legyen a régi rendszer. A kormány úgy látta, hogy ebben a szörnyű idők után szinte tiszta lappal lehetett indulni, és ebből meggyőződésükben ugye a nyugati donor szervezetek is eh, közreműködtek, ők is eh, támogatták ezt az új lappal való indulást. Tehát ez a jogi, illetve a intézményes háttere az ügynek, és e- e- ennek alapján próbáltuk szisztematizálni a földtulajdonlást. 2004-ben egy új törvény is napvilágot látott, amely formalizáltan próbálta megközelíteni a földtulajdonlást. Két alapvetésre építettünk. Az egyik, hogy megfelelően megfelelő hozzáférhetőséget biztosítsunk a földtulajdonláshoz, illetve hogy ennek alapján egy fix, biztos, megbízható ö, ö, földművelés jöhessen létre, fenntartható fejlődés. Ö, utána 2005-ben egy úgynevezett organikus ö, földtörvény is létrejött. Három eleme van ennek. Az egyik az, hogy a korábbi földtulajdonlást eltörölték, a másik az, hogy hogy a regisztráció és a tulajdon bejegyzése az kötelezővé vált, a harmadik pedig, hogy, kom, hogy tovább megerősítette a tulajdonosi jogokat, még a koloniális időkből származó földtulajdon jó része az állami most, és hosszú távú 15-99 évre terjedő haszonbérletbe vannak kiadva magánbirtokosoknak. Ezek a, ezek a mm, leasing szerződések önmagukban is ö, kereskedelem tárgyává válhattak, tehát ad, adhatók és vehetők. Kicsit részletesebben beszélnék a regisztrációs programról, magáról. Az, az első lépésben új struktúrákat és ö, intézményeket állítottak föl. Nagyon fontos, hogy nagyon világos felelősségi körökkel és feladatokkal felruházott intézmények jöjjenek részre, mert néha gyönyörű a törvény, viszont nem lehet végrehajtani, mert a különféle résztvevő szervezetek egymás sarkára taposnak, és ezért volt fontos, hogy a törvény különféle aspektusainak végrehajtását kiszignáljuk a megfelelő szervezeteknek. Négy ö, provinciában mm, egy-egy megyét kijelöltünk, ahol pilot projekteket hajtottunk végre. Megállapítandó, hogy ez az új bátor kormányzati lépés nem fog régi sebeket fel szakítani. Itt két, kettős célunk volt, az egyik, hogy beinduljunk végre és teszteljük a metodológiát, hogy valóban hasznos. A másik pedig az, hogy azt nézzük, azt teszteljük, hogy a, populáció, a lakosság mennyire fogadóképes, hogy nem újabb konfliktusokat gerjesztünk -e ezáltal. Általánosságban nagy méretű volt a elfogadottsága Ruandában. ennek. 15 parcellát regisztráltunk, két, két, 3500 hektáron. Érdekes, hogy nagyon kevés disputa, nagyon kevés nézeteltérés keletkezett. Sokkal többre számítottunk, és és általában ezek családi viták voltak, az a, az a kevés, ami, ami felmerült. Ez alatt ugye az intézményi kapacitást is felépítettük. A második fázisban ez, ez a jelenlegi fázis, hogy a pilot projektekből egy nemzeti szintű programot fejlesztünk ki. Természetesen itt már finanszírozási problémák is felmerültek, de a kormány merészen tovább Eh, lép, és erőlteti ezt az egész programot, és 800 ezer parcellát jelöltek ki arra, hogy, hogy eh, mm, bevegyenek a programba heteken belül. Ez egy erősen szponzorált program, és végül is 2012-re 8 millió parcellának a szabványos regisztrálását tűzzük ki. Nem tudjuk, hogy pontosan hány parcella van <laughs> Ruandában, de ez gyakorlatilag szinte mindet föl kell, hogy ölelje. Most pedig egy, a metodológiát vennénk szemügyre. Itt van egy ilyen flowchart, folyamat ábra, elég nehezen látható. Nézzük tehát az első lépéseket, és majd mutatok képeket, amelyek magukért fognak beszélni, azzal kapcsolatban, hogy hogyan is történik ez a regisztrációs folyamat. Először is tehát nézzük a különféle területeket, ahol ahol kampányokat folytatunk, ráébresztjük a lakosságot, hogy egyáltalán létezik ez a program, és hogy ebből milyen előnyük szám, származhat. A, a helyi eh, bírálóbizottságokat kioktatjuk, felállítjuk, mert ők, ők döntük el, döntik el tulajdonképpen, hogy, hogy kinek a nevére jegyzik be ezeket a földeket és így formális ö, eh, ö, eh, tulajdoni lapokat tudnak ö, kiosztani. Ez egy társadalmi tevékenység, rengeteg aktivista ves, vesz részt ebben, tehát ez az mi metodológiánk, nem tradicionális földmérést alkalmazunk. A Pilot Projectben légi felvételekkel, űrfelvételekkel dolgoztunk, ezt tovább fejlesztettük, és most úgynevezett ortomapokat állítunk föl, és ezeket egy a 2000-re tudjuk kinagyítani a falusi területeken, és egy az ezerben a városi területeken, és helyi úgynevezett para, tehát ilyen, ilyen amatőr földmérőket alkalmazunk, akik jól ismerik a térképet, és pontosan meg tudják állapítani, hogy hol fekszenek a határok, tehát a földtulajdonok határvonalai, és, és, és nem feltétlenül profikat alkalmazunk. Tehát nagyon odafigyelünk, hogy a csalás, a korrupció ne tehesse be a lábát, és ha megnézzük ezt a térképet, látjuk, hogy mennyire örülnek, hogy meghúzták a határvonalat, a, és a helyi bíráló bizottság dönti el, hogy minden rendben van-e, és ennek eredményeképpen születik meg a tulajdoni lap, amely pontosan feltünteti, hogy hol húzódik a határ. Természetesen az is érdekes, hogy hogyan oldhatók meg az esetleges viták. Nos, az első ö, fellebbezési hely, a Bunzi nevű helyi ö, joghatóság, azután pedig a szabályos, formális bírósági eljáráshoz kell folyamodni, ha az első instancia nem vezet eredményre milyen problémák merültek föl a regisztrációs munkával kapcsolatban? Azzal kezdeném, hogy a demarkáció, tehát a határvonalak megállapítása és azoknak a térképesítése e, gyakran nem egyezik meg a formális dokumentációval, mert a demarkáció igen gyors, viszont a dokumentáció kiadása sánál van egy szűk keresztmetszet. Ez azért rossz, mert az emberek elveszítik a rendszerben a vetett bizalmukat, mert a tranzakciók olyan lassan eh, teljesülnek, tehát eh, megállapítják pontosan a jogosultságot, és eh, utána viszont a papír nem érkezik meg. Na most ezzel kapcsolatban ugye az egyik ez egy administratív uh, hiányról van szó, tehát több emberre van szükség, több adminisztrátorra, digitalizációs munkákra, hogy uh, gyorsabban feldolgozzák a földrajzi adatokat. A másik szűk keresztmetszet, a, az pedig maga a, az igazságszolgáltatási rendszer, mert hiszen ha növekszik a viták, a jogviták száma, akkor nagyon kérdéses, hogy a bírósági rendszer elbíre ezzel a hatalmas ö, mennyiséggel. Sajnos erre nincs túl nagy ráhatásunk, hogy ez, ö, ez, ez, ez javuljon. A másik kérdés az, hogy ki fizesse mindezt, tehát a bejegyzés, a regisztráció költségeit milyen szinten és kiviselje. Nos, a ruandai kormány ö, eltökélt abban, hogy az érintett személyek fizessenek, nem ö, akarnak kivételeket, de azért van bizonyos keresztfinanszírozás a vidéki és városi területek között, és ha összehasonlítjuk a regisztrációs program, programokat, ugye a más országok belivel, azt látjuk, hogy a ruandai program nagyon olcsó, a helyi embereket használunk, tehát eh, a logisztikai költségek minimálisra csökkentettek, plusz mivel hogy maguk az emberek is rendkívül elkötelezettek, tehát akár ingyen is dolgoznak, vagy csak nominális bérért dolgoznak, tehát ennek köszönhetően ez a regisztrációs program rendkívül olcsó, de hát még ez is sok a legszegényebbeknek, tehát ez is azért egy probléma, amelyet meg kell beszélnünk. Hogy mennyire releváns ez egyáltalán más országok szempontjából? Nos, fel kell mérnünk azt a tényt, hogy nagyon olcsó, viszont nem annyira pontos, mint a tradicionális, konvencionális földmérési technikákkal megtámogatott rendszerek. Tehát ezt a kettőt kell egymással összevetni, amikor nagyon súlyos konfliktusok merülnek fel, ott a nagyon pontos földmérés fontossá válik, egyéb esetekben viszont az, olsócs, az olcsóság számít. Ezt kell fölmérni más országok szempontjából, akik esetleg átvennék a ruandai módszert. Az intézményrendszer, a strukturáltság, igen, ez is fontos. Nos, megnézzük, hogy mely intézmények ö, voltak igen sikeresek a pilot szinten, és utána ezeket próbáljuk szaporítani a nemzeti szinten, és megnézzük, hogy ehhez, tehát a nemzeti szint eléréséhez milyen intézmény építése van szükség, kapacitásbővítése. Továbbra is bizonyos összeférhetetlenség vagy ellenmondások vannak a jogrendszer, illetve a tradicionális föltulajdonlási rendszer között. Itt vannak a poligámiával kapcsolatos problémák, amely ugyan tilos, de ez továbbra is létezik. Az emberek nagyon kreatívan tudják megkerülni a, a törvényeket, ez is bizonyos feszültségeket okozhat a föltulajdonlás vonatkozásában, és azután az is kérdéses, hogy milyen rendszereket, struktúrákat tudunk fe, segítségével tudjuk fenntartani a, a, a regisztrációs eh, rendszert. Tehát ha nem tudjuk fenntartani, és tulajdonképpen nyomon követni a különféle földügyleteket, akkor gyakorlatilag ö, eh, kidobhatjuk az egészet az ablakon, mert, mert, mert már nem érvényes az adatbázisunk. Tehát eh, az utolsó három pont, lehet, hogy már felhasználtam az időmet. Nos, tehát a metodológia az szerintem nagyon jó példaként szolgálat más ország számára is, amennyiben az olcsósága a leglényegesebb szempontunk, de nyilvánvalóan megvannak a hátrányai is, azt is figyelembe kell venni. Az erős politikai akarat, illetve a helyi lakosság elkötelezettsége épp ilyen fontos. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! ezt a rendkívül hasznos és gyakorlatias és két lábbal a földön járó megközelítést. Lesznek majd kérdések, hiszen láttam a teremben, hogy többen fognak majd szót kérni. 8 millió bejegyzés, hát ennek a költségére majd térjünk vissza. És akkor most kér, felkérem Ellen Roskud urat, hogy meséljen nekünk az ő tapasztalatairól, mint a francia együttműködés te műszaki csoportjának tagja, hogy milyen tapasztalatokat szerzett Madagaszkáron, és akkor össze tudjuk vetni a ruandai tapasztalatokon lássuk mi a különbség. Köszönöm szépen. Eh bien, paradox... Nos, hát paradoxon módon tulajdonképpen ez a tapasztalat nem igazán más, mint más út. Az előbb Annával beszélgetem a témáról. Megadatott nekem az a privilégium, hogy a 90-es évek elején és aztán 2000-es évek elején megismerhettem a ruandai helyzetet, pont akkor, amikor az új ingat, illetve új földpolitikát dolgozták ki. Én egy képet szeretnék idézni itt az előadásomban. Először is az egyik kép az, hogy mennyire sokszínű a táj. Akár Anna fényképeket is mutathatott volna Ruandából, rengeteg, rengeteg parcellát felülelő domb van Ruandában. Na most a parcelláknak a száma utal arra a kérdéskörre is, amelyre a többi hozzászóló is, előadó utalt már, nevezetesen az, hogy milyen költségekkel jár a tekeknek a kimérése. Iszonyatos összegekről van szó. A szatellit képeknek a felhasználása rendkívül költséges de úgy szintén, főként azért, mert hát olyan nagyításokat kellene eszközelni, amelyek iszonyatosan költségesek. Tehát e tekintetben a technológia is gondot okoz, és hát az egyéb szempontok is a költségek. Aztán ott van a jogi tematika. A jogi problémát szintén már idézték a kollégák. És hát erre utalt Hernando de Soto, aki a híres könyvében, a tőke rejtélyei könyvében már tárgyalt ezt a kérdéskört. Ugye a helyi jogászok nagyon gyakran különböző munkátokat végeznek el, de ö, olyan külföldi szakirodalomból tájékozódnak, amelyeket igazándiból nem jól ismernek, és amelyek nem veszik figyelembe az adott környezet realitását. Nos, hát 2000 2005-ben a madagaszkáriak egy másfajta tulajdonjogot ki, próbáltak kialakítani. Azt mondják, hogy van a polgárjogi tulajdon megfogalmazás, hát az, amit az elit tud magáénak, nevezetesen, az a tulajdonjog, amely a francia típusú kot civilt, polgári jogi törvényt alkalmazzák, illetve a Torrenx rendszer, tehát a, a 1850-es ausztráliai rendszert, a híres Torres rendszert alkalmazzák. Ezen kívül Madaszkárában honos most már egy új földtulajdoni rendszer, amely arra a madagaszkári kultúrára alapozódik, amely a korábbi hagyományok szerint mondotta ki a jogot, illetve a jogtulajdont. Na most persze ezeket a helyzeteket nagyon nehéz megérteni és megismerni, tehát gyakorlatilag ö, nincs egy olyan szó, amely kifejezni azt, hogy tulajdonolja, ö, tulajdonolja az ember a földet igazából az határozza meg a jogot, hogy milyen használása kell a családokon belül a föld tulajdon. Egy tekintetben a föld piacnak az alakulása és alakítása rendkívüli akadályokba ütközik. Hadd térek ki arra is, de csak röviden, hogy mennyire fontos az, hogy kézbe tartsuk az egész föld ingatlan kérdését. Na most akkor, amikor az ember arra kényszerül, hogy már ne a Földön éljen, hanem gyakorlatilag a Földnek egy speciális területén, nevezetesen a temetőben, akkor ez egy szintén óriási összetett kérdést vett fel, tehát jogilag szinte megközelíthetetlen, tehát én ezzel a kérdéskörrel foglalkozom most már több évtized óta, a 70-es évek óta, hát fehér már a hajam, ősz a hajam, Afrikában tanultam meg ezt a szakmát, korábban nem értettem hozzá egyáltalán, ugyanis azt gondoltam, hogy a Code Civilnek az 544-es cikkét ismervén a francia jogból, én mindent tudhatok, mikor odaérkeztem, erre gondoltam. Már pedig kiderült, hogy semmihez sem értek. No, miről is van szó? Arról, hogy a földtulajdonnak a tulajdonása nem kizárólagos egy adott telekre vonatkozóan. Van ugye az északi felfogás, a geometriai, vagy földtani, vagy földmérői felfogás a dolognak. Aztán van egy más típusú megközelítés is, amely lehetséges, amely fogja ugyanazt a térséget, vagy annak a térségnek a különböző részlegeit, és amely tekintetében kiderül, hogy rengeteg jog van, és rengeteg tulajdon fajta van akkor, amikor a pásztorok oda jönnek a rizsföldekre, például Madagaszkár területén, miközben mondjuk a folyót meg kellett, hogy szakítsák valamilyen oknál fogva, akkor tulajdonképpen nem béleti díjat fizetnek a földhasználók a a, a parasztoknak, hanem, hanem hanem egy speciális jogdíjat fizetnek az aratás keretében. Persze a dolgok változnak, és fokozatosan minden most már nem csere forgalomba valósul meg, mint ez idáig, vagy korábban, hanem az áru forgalomban pénz mentén. Nos, mi az északi kultúráinkban mindig is arra szoktunk koncentrálni, hogy van a tulajdon, és nem a hasznosítását vizsgáljuk a földnek, hanem azt, hogy mekkora az a föld most ebből adódik az a hatalmas kérdés sor, amelyet a Torrens rendszer vezet elő. Ugye a, a gyarmati rendszerben nagyon modernnek tűnt az a rendszer, és a Torrens rendszer valóban eh, szakmailag, jogászi szempontból fantasztikus dologról van szó, és azt mondanám, hogy ez a Torrens rendszer olyan, mint a Rolls-Royce-ok -ok a kocsik világában. Csak a gond az, hogy a Rolls-Royce bármilyen gyönyörű és kiváló, egy sor úton, területen, telken ö, nem alkalmazható. Most nem akarok itt egy egyetemi órát tartani, de kitérnek azért néhány szempontra. Tehát nem csak arról van szó, hogy regisztrálnunk kell a földeket, még akkor is a regisztrációs rendszerekről szoktunk beszélni. De ugye a, a először is azonosítani kell, hogy mely telekről van szó. Ez a különböző földmérők végzik. Általában az állami földmérők, de előfordul az is, hogy akreditált földmérők végzik ezt a tevékenységet. Állam által akreditáltokról van szó és ugye, mint hogy az elnökünk azt mondotta az imént, legyünk konkrétak, hagyd mondjam el, hogy néhány évvel ezelőtt Kamerunban dolgoztam az új légi kikötő között és a főváros között, és akkor fel kellett mérnünk a teljes telek viszonyt, milyen vitákat észleltünk. Nos, olyanokat, amelyeket a hivatalos földmérők észleltek akkor, amikor kiszálltak, és akik 30%-os, vagy mondjam, jutalékot, vagy mondjuk úgy, hogy plusz költséget szedtek be. A Torrens logikában ugye az elsőleges szempont az, hogy azonosítsuk, lehatároljuk a földterületet. Ez az első problematika. A második problematika pedig az, hogy lehet olyan jogokat bejegyezni, amelyek úgymond már a bovó léteznek, és tulajdonokat rözzítenek a törvénynek a fényében. Például Madagaszkár esetében azt mondják ki, hogy X telket 20 éven keresztül kell hasznosítani, de most nem olyan hagyományok szerint, mint hogy azt a parád család már több évszázadok, évszázadok óta kialakított, hanem olyan szempontok szerint, amelyeket az adminisztratív bizottság, a közigazgatási bizottság rögzített a parasztok számára. Na most, ha, ha, ha ilyen feltételek szerint képes a parasztember eljárni, akkor eljuthat oda egy sor jogi aktus után, hogy ki fogja javítatni a föld nyilván tartásban a bejegyzéseket. De kinek van ehhez pénze? Kinek van erre ideje? Ki tudja egyáltalán azt, hogy erre kötelezettség van? 29 olyan állami földtani igazgatás létezik, amely Madaszkárban e kérdésekért illetékes az egész köztársaságban. Na most hát gondoljanak a madagaszkári méretekre, 600 kilométer a legszélesebb része Madagaszkárnak, és mindenre van 29 közigatási szerv. Fölösleges azt mondanom, hogy ez a rendszer hozzáférhetetlen a föld használók számára. Költség szempontjából is, hát megfizethetetlen a számukra. Sokféle becslés létezik, de gyakorlatilag mindegyik ugyanazt mondja, 500 dollárnyi körülbelül, az az összeg, amely lehetővé teszi, hogy egy két-három hektárnyi ö, földterülethez jogszerűen ö, a földnyilatásban bejegyzeten hozzá jusson ö, egy parasztember. Hát ki tudja ezt megfizetni? Akkor, amikor egy dollár se jut ö, a napi kiadásokra. Aztán higgyel, szoktak hivatkozni a statisztikákra, a GDP-re, és így tovább. De nem ez az igazi kérdés, hanem az, hogy különösen az urbánus környezetben azok az emberek, akik ezek körülmények között élnek, a bizonytalanság égisze alatt élnek. Ég, ég, a bizonytalanság nem csak a földre vonatkozik, hanem egyáltalán arra, hogy hogyan fogják tudni a másnapot megélni. Erre is gondolnunk kell akkor, amikor a föld politikákról beszélünk. Máskülönben nem leszünk képesek felülelni ezt a kérdést. 2005-ben Madagaszkár kialakított egy új rendszer. Tehát volt a korábbi rendszer, és volt az új rendszer, és ez kicsit összeköti Madagaszkár kérdését Ruandával, de Tanzániával is, illetve hát egy sor más országgal is. Tehát egy olyan rendszer alakult ki, amely sokkal inkább földhöz ragadott szimbolikusan és konkrétan is. Tehát ez jelenti, hogy több mint, kettő, hogy több mint 1500 település van Madagaszkárban, és ezekhez közeli szolgáltatásokat építenek ki, gise fonciének hívják ezt, ezt az új politikai rendszer így szereti hívni, tehát olyan egyablakos ügyintézés, amely lehetővé teszi azt, hogy a településnek a szintjén lehessen kezelni a föld kérdését, amennyiben nem bocsátatott ki korábban földtulajdoni okirat, amelynek a monopóliumát továbbra is az állam élvezi. Tehát a helyi szinten, akkor, amikor egy parasztember, vagy egy akár városi ember szeretne egy okirathoz hozzájutni, amely a tulajdonról szól, akkor a helyi település szolgáltatásaihoz az önkormányzathoz kell fordulnia. Akkor ezt az önkormányzat el is ismeri a számára, egy bizottság révén a bizottságnak a tagjai, a helyi képviselők, akkor vannak a Rajamandrinak elnézést a tolmácsoktól, ez egy fordíthatatlan, más neve fordíthatatlan szó. Ezek a helyi bölcsek, hogy úgy mondjam, azok, akik tudják, hogy miként mozognak és forognak a dolgok, és persze az összes földhasználó is jelen van ebben a bizottságban azért pontosan, hogy nyilvános lehessen a bizottság eljárása, publikus legyen az, és akár több szempont is érvényesüljön a viták során. Ez lehetővé teszi azt, és erre Anna is úttal, hogy nagyon sok konfliktust megelőzzenek azon tanúsítványok, amelyeket kiadtak Madagaszkárban, majd a statisztikákat később fogom felvilág, vagy meg elmondani, lehetővé tették azt, hogy kimutassák, hogy az új okirat, az új tanúsítványok esetében a dolgok megoldódjanak, és gyakorlatilag 5%-os mértékben voltak csak gondok. A többi kérelem esetében mindent meg lehetett oldani egy hónap leforgása alatt, az egész nyilvánosság alatt tört, előtt történik, és a médium is, a média is nagy, nagy nyilvánosságot tud adni mindenek. Na most fontos látni azt, és meg, ahhoz megértjük, hogy több mint ezer hogy most már gyakorlatilag 600 ilyen egyablakos ügyintézés létezik Madagaszpár. 29 állami szerv jár el, ami pedig ö, a tulajdoni okmányokat ö, illeti. Ö, hat, ö, a polgármesterek hatáskörrel jelentkezek azra, hogy aláírják ezeket a ö, okmányokat. Ott, ahol a legdrágább ö, az okmány, ö, ö, nagyon érdekes viszonyok alakulnak ki, mert az okmányok és a tanúsítványok között, mert a kettő rendszer létezik, a tanúsítványok gyakorlatilag 10%-os költséggel működnek. Persze még a régi típusú tanúsítványt vagy okmányt is szokták igényelni, 50-es évekbe beadott kérelem is még él, és még nem lett kezelve. Ehhez képest az új típusú okmánynak már csak egy hónap alatt történik a kibocsátás. 1800-as évek óta 500 ezer kérelmet kellett elbinyog, ehhez képest 2006 óta 100 ezernél alig magasabb számot adtak be, de sokkal gyorsabban kerültek ezek elintézésre. Persze ezek a számok szépek, de minden gondot nem oldanak azért meg, mert hogy például az ingatlan a földpolitikában nem sikerült biztonságosá tenni a beruházásokat ez idáig a paraszt emberek nem teszik biztonságosá ö, a beruházásaikat. Mire gondolnak ugyanis ők? Elősz, elsősorban nem a tőke szempontokra, a beruházási szempontokra, hanem arra, hogy hogyan fogják majd, majd átörökíteni a gyermekeik számára a földet. Tehát ez önmagában gond, aztán egy másik témakör az, hogy mikrohitelezésre is gondoltak megoldásokra, de ugyanakkor ö, igazándiból új fejlesztéseket ö, a földművelők nem végeznek, nem ültetnek új gyümölcsfákat és így tovább. Azaz egy olyan rendszerben dolgoznak, amelyet talán felül kellene vizsgálniuk, vagy nekünk kellene még tovább gondolnunk, és ez is a tárgya a mai napi találkozónak. mit is értünk a magántulajdon alatt, akkor, amikor erről beszélünk, hiszen mi mindig a beruházói szempontból vizsgáljuk ezt. Ami pedig a parcelláknak a számát és méretét illeti és erről többen beszéltek más országokról szólva. Nos, vannak olyanok is, amelyek akár csak három négyzetméternyiek szinte, kétszer három méternyiek. Hogyha a GPS-t bevetjük azért, hogy ezeket feltárjuk, akkor gyakorlatilag, ha karikírozom a dolgokat, negatív mértékű és értékű területeket fogunk találni. Ugye gondoljunk a GPS-eknek a költségre, 800 eurós költségekre, és hát a GPS-es nyomonkötés az 70 ezeres, 70 ezeres eurót is magába foglalhat. Tudom, hogy gyorsan kellett foglalkoznom, sok mindent kihagytam, elnézést. Interesting. Nos, ez nagyon érdekes volt, hogy milyen munkát végeznek Madagaszkáron, de ne felejtsük el, hogy miért vagyunk itt ma nem csak arról van szó, hogy a nem regisztrált földeket próbáljuk regisztrálni, eh, és rávenni a, a nyomortanyák kunyhóibannak tulajdonosát, hogy jegyeztessék be a tulajdonaikat. Sokkal többet teszünk. Itt ma mi kérem tisztelettel tőkét teremtünk. Minden olyan regisztráció, ami megtörtént Ruandában, és az a 8 millió bejegyzés, amit még Ruandában siker, remélhetőleg sikerül elérni, ebből tőke lesz. Olyan folyamat része, amelyel egy világot lehet teremteni. Satalánban jártam, ö, ott van földem, ö, nincs róla papírom, de odaadhatom, a, de a fiam tudja örökölni. De ha erről papírom is van, akkor bemetek vele a bankba, és arra kaphatok tőkét, amit be tudok ö, fektetni, vagy a, a, ezzel a kölcsönnel tudok házat venni, kocsit, stb. Tőkét teremtettem vele, tehát azt akarjuk elérni, hogy újra tőkésedjenek ezek a fejlődő országot. És hogyha újra tőkésíteni tudjuk ezeket az országokat, akkor 17 trillió dollárnyi értéket fogunk tudni teremteni, amely mellett eltörpül az Európai Unió vagyona is akár. Azt gondolom, hogy lesz itt vita, de hadd bocsássak néhány dolgot előre. Beszéltünk a regisztrációról, a bejegyzésről. Ugye beszéltünk arról, hogy regisztrálunk, beírják a tulajdonjogot egy arról kapok egy darab papírt. Aztán beszéltünk arról, hogy ezt föltesszük az internetre, hogy legyen egy olyan testület, amely gondoskodik arról, hogy ez az információ fölkerüljön a világhálóra. És vannak olyan szempontjai a regisztrációnak, amit már nem kell tovább boncolgatni, de szeretném meg... Elnézést, a társelnököm kér szót. Csak hadd egy dolgot szeretnék hozzá fűzni. Nem akarom húzni az időt, mert látom, hogy sokan kérnek szót. És azt gondolom, hogy ez egy olyan politika, amelyen dolgoznunk kell, és úgy gondolom, hogy a bizottságnak rá kell szenni az időt, hogy ezt végig gondolja. És szeretném elmondani azt is, hogy ezt én miért gondolom így. Először is, hadd mondjam el, hogy mi volt a tapasztalat egy európai országban, amit én a legjobban ismerek, Írországban. Ez az a tapasztalat, hogy miért van nekünk megosztott uh, Írországunk. Hát kérem, megint a tulajdonjog. Embereknek adtak földarabokat, akik ezen uh, dolgoztak, házat építettek, uh, befektettek, és volt olyan tőkéjük, amit uh, tudtak um, forgatni. És aztán voltak olyan területek, ahol a föld tulajdonosok a bérlőket egyre szegényebbeké tették, főleg ott, ahol britek voltak a tulajdonosok. És egy, volt olyan idő, amikor ugye nagyon sok, nagyon a populáció, a lakosság nagy része meghalt, a másik pedig kivándorolt. Tehát láttuk azt, hogy a Írország megosztottságát valahol nagyon nagy mértékben okozta a föltulajdonlás kérdése, a, a bérleményi rendszer, és ez a 19. században éleződött ki. Még az én időmben is, még az én politikai időmben is volt olyan, hogy földbizottság, és az volt a dolguk, hogy foglalkozzanak azokkal a földekkel, amelyeket az államra hagytak, elhagytak, stb. És még a 70-es években is volt feladatuk, amikor és végül is ezek a dolgok szépen lenyugodtak és elrendeződtek. De lehet, hogy ez egy példaértékű dolog lehet, amit érdemes megvizsgálni. Olyan országról beszélek, amely valamikor egy birodalom része volt, amely nem is olyan régen éhínséget élt át. És nagyon nagy része volt ennek abban, hogy milyen irányba alakult Írország sorsa és ez még az idő, a, még a telekommunikáció, a távközlés és az internet, meg a GPS-ek ideje előtt volt. És egyszer Strasbourgban hallottam egy prezentációt arról, hogy a farmerek, a gazdálkodóknak félre kellett tenniük bizonyos ö, ö, részt, hogy meg tudják, in, tudják igazolni a tulajdonosukat. És régen egyszerűen csak lefényképezték a földet, hogy igen, tessék, ez itt az enyém. És most gyakorlatilag ugyanezt tették Madagaszkárban, hogy megnézték a GPS-szel, és egy fényképpel mentek be a földhivatalba, kvázi, és jegyeztették be a tulajdonokat. Tehát úgy gondolom, hogy a saját tapasztalatainkat is felhasználhatjuk, a tagállamok és a tagállamaink intézményeinek a tapasztalatát ebben a kérdésben. Így lehet megegyezésre jutni. A ruandai program nagyon lenyűgöző volt. Voltak ott olyan emberek, akik a saját cégtől, de akár a, a brit földhivataltól ott dolgoztak és segítették ennek az egész földregisztrációs folyamatnak a lebonyolítását. És nem csak arról volt szó, hogy megmondják az embereknek, hogy mit kell csinálni. Egyszer voltunk el, voltam egy területfejlesztési munkacsoportban, és Rolandában pontosan ugyanazt láttam, hogy megbeszéltünk az emberek, beszéltünk az emberekkel, az embereknek foci meccset rendeztünk, és aztán közben fél időben megbeszéltük a földel kapcsolatos ö, ügyeket, és mit tudom én, elcseréltük egyiket a másikra. Tehát úgy kell ezt csinálni, hogy az embereket bevonjuk, hogy ez ne valami távoli, ködös dolog legyen. Nem akarok én trilliókban beszélni, de azt el tudom mondani, hogy, hogy az én országomban ez nagyon sokat számított, és biztos, hogy máshol is fog. És még egy utolsó Dublinban, az én választókerületemben hatalmas területeket fordítottunk lakhatási kérdések megoldásokra. És aztán ott, volt a, ott voltak a 60-as évek után, eh, ahol, ahol voltak házak. És aztán óriási változást hozott az, hogy az embereknek volt tulajdonuk, hogy, hogy, hogy tulajdonosok voltak, ez az embereknek ö, ö, magabiztosságot adott, hogy, hogy volt egy tulajdonuk, egy saját kis kuckoljuk, akkor a következő generáció már mm, házakat is vett, nem csak lakásokat, és ez egyre nagyobb integrált társadalmi kohéziót és integrációt teremtett. Ez persze nem fog megtörténni egyik napról a másikra, de rajta kell lennünk ezen a dolgon, hogy ez ne, ne hagyjuk elszúnyadni, elaludni, és kíváncsi vagyok, hogy Görön úr mit fog nekünk mondani, de szeretném elérni azt, szeretnénk azt elérni, hogy az emberek azt mondják, igen, ez az, ezt akarjuk. És ezért kell megosztanunk e, e, ezekkel az emberekkel a tapasztalatainkat, és ezért remélem, hogy a bizottság ebben partner lesz. Csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, elnök. Kösz, szeretném megkérni a blokkurat és Althoff képviselőt, hogy szóljanak hozzá a dologhoz. Köszönöm szépen, elnök úr! Uh, Wim Altop uh, a nevem, uh, és a fejlesztési főigazgatóságnál élelmiszer és biztonsági kérdéseknél kell foglalkozom. Na most, válaszolva a legutóbbi felhívásra, amelyet Michel úr intézett hozzánk, mi is látjuk ennek a fontosságát, és igenis fontos kérdésként kezeljük. Sőt, az, azt nézzük, hogyan lehetne ezt még jobban e, mögé, e, e kérdés mögé beállni. De, tehát amit már mondtam, ez eddig is foglalkoztunk vele, és most is foglalkozunk vele. Példának okáért ez tükröződött a földpolitikák reformjában és tervezésére vonatkozó irányelvek eh, kiadásában, és azt gondolom, ez egy nagyon is releváns, hasznos referencia könyv, egyfajta kézikönyv, útmutató, amelynek az üzenete, és erre utalt néhány hozzászóló is, még most is releváns. Nevezetesen, hogy amikor azt mondjuk, hogy föld, nincsen olyan, hogy egy megoldás mindenkinek jó, mindig figyelembe kell venni az adott ország specifikus helyzetét, és ehhez kell igazítani magát a folyamatot. Nem szabad elfelejteni, hogy ez időbe telik, és ez, erre rá is kell szánni azt az időt. De mindenek felett a legfontosabb dolog azt tudni, hogy itt a földhöz való hozzáférés biztonságáról és a, a földdel kapcsolatos jogok hozzáféréséhez és gyakorlásának biztonságáról van itt szó. És ez a kapocs a elnök úr az önbevezetőjével abban az értelemben, hogy növeljük ugye a jólétet és a jövedelmeket. Hiszen maga a föld, mint olyan, az alapja a termelésnek, a megélhetésnek, a lakhatásnak, az erőforrásokhoz való hozzáférésnek, a erdészeti ter, faipari termékekhez való hozzáféréshez, stb. stb. Ezek mind olyan szempontok, amelyekre kitértek és amiket hallottunk. A ma délelő, a mai eh, prezentációk is kitértek arra, milyen fontos arra, hogy az, hogy legyenek olyan intézmények, amelyek e, földregisztrációval és bejegyzéssel e, foglalkoznak, és amelyek elsimítják az esetleges konfliktusokat. A másik dolog, ami megint benne van az útmutatóban, az az, hogy, hogy a, az informális birtoklási rendszereket is el kell ismerni. Nem szabad úgy tekintenünk rájuk, mint valamiféle korlátra, kényszerre, amit a, gazda, a mezőgazdaság intenzifikálására rákényszerítenek. Itt megint azt tudom mondani, hogy nincsen olyan, hogy egy sapka mindenkire jó. Hogyha kicsit gyakorlatilasabban nézzük a dolgot, a fejlesztési program a bizottság fejlesztési programja jó néhány globális kezdeményezést és kontinentális szinten támogatnak, akár például a Nemzetközi Földkoalíción keresztül támogatást nyújtanak például az afrikai földpolitikai útmutatóval, említettük ugye az ENSZ habitátot, és rengeteg program van, amely most éppen Ruandában, Bangladesben, zajlik, tehát jó néhány program foly, van folyamatban a világban, amelyekhez támogatást nyújtottunk. Nyilván törekszünk arra, hogy tegyünk többet, ahol ez kivitelezhető és megoldható és helyes. Anélkül, hogy belemennénk abba a vitába, ami majd a második blokknak lesz a témája, az egyik szempont, amivel nem nagyon foglalkoztunk az EU-s kézikönyvben, iránymutató kézikönyvben, az az, hogy ezt a kérdést úgy tekintsük, mint valami hatalmas léptékű befektetés, amelyeket a, ki, a kis léptékű mezőgazdaság és tulajdonjogok területén beteszünk. Ezen még tovább kell dolgoznunk, és kollégám, aki e, egy uniós munkacsoport elnöke, e, azt hiszem, hogy majd meg tudja világítani néhány szóval ezt a kérdést. És ezzel e, szeretném befejezni a reagálásomat. Elnök, köszönöm szépen. Hadd kérjem meg a bizottság képviselőjét, hogy koncentráljunk a tulajdonjogokra inkább, mint a föld jogra. Van valaki a bizottság részéről még, aki kíván szólni? Elnézést, elnök úr, megismételni a kérdést? Hogyha beszél, akkor megtenni, hogy koncentrálna olyasmiről, eh, hogy olyasmiről beszél, hogy nem csak földről, mint mezőgazdaság területről beszél, hanem mondjuk, mint a nyomornegyedeknek a, a, a területe, tulajdonjogokról. Uh, e az a lényeg, hogy az EU uh, iránymutatásban ugye elismerjük a szokásjog alapján a földtulajdont. Ez nem azt jelenti, hogy a regisztráció nem lenne hasznos. A regisztrációra szükség van minden esetben, azonban az eljárás, ami idáig elvezet, nos, ez gyakran ö, megbukik azon, hogy gyenge az intézményrendszer az adott országban, és vannak bizonyos helyzetek, ahol úgy gondoljuk, hogy a, a regisztrációt fel lehetne gyorsítani olyan országokban, mint Ruandában, ahol a lakosság nyomása igen nagy, erős, tehát nagy az igény a regisztrációra, a bejegyzésre. Mm. Ellentétben más országokkal, ahol sok vidéki területen nem érzékelhető ez a nyomás, és ez a mint egy megrohanása a termőföldeknek. Szembeállítva Ruandával, ahol nagyon Sürgősen szükség van erre. Igen, mondja az elnök, talán a tulajdon jogokat és a föltulajdonság jogot a mm, ország értékeléseknél mindegyikbe bele kell venni, akár a időközi felülvizsgálatokon is, és most pedig megnyitnám a vitát, megnyitnám a vitát a kollégáim számára, és a parlament számára is. Tessék, hozzá kíván szólni valamihez? Köszönöm szépen, Deva úr, hogy szót kapok, és köszönet azért is, hogy megszervezte ezt a vitát. Ha megengedik, akkor én egy kicsit más hangnemet ütnék meg, diszonásat, akár prokovatívot is. Elhangzott az, hogy rekapitalizálni kellene, és új értéket létrehozni. Igen, de teszem fel a kérdést, kinek a javára? Ez sor közgazdász és politikus a modernitást, a fejlődést, a, a növekedést össz, egyenlőség jelet tesz ezen fogalmak között, és a tulajdon, a földtulajdon között. Én pedig nem vagyok biztos abban, hogy a parcellázás lenne igazándiból a megoldás. A fejlődő országokról beszélünk most. A legtöbb esetben, a legtöbb országban a földhöz való hozzá, jó, hozzáférési jog, a kollektív tulajdonlás a meghatározója a hagyomány, a hagyományoknak a törvény joga gyakorlatilag. Az eztek az ebbeli rendelkezéseit, hagy idézzem, az otokton népek jogosultak a földeknek a hozzá, földekhez való hozzáféréshez, illetve azon forrásokhoz, erőforrásokhoz, amelyek hagyományosan jelen vannak, és amelyekhez Elkozárban is hozzáfértek. Aztán 2000 2009-ben az Európai Parlament jóval hagyott egy állásfoglalást akkor, amikor felhatalmazást adott a kopenhágai éghajlat konferencia menetére. És ott is a kollektív joghoz való jogosultság az otokton lakosság esetében biztosításra kell, hogy kerüljön. Kérdésem, hogyan látják a kapcsolatot a hagyományos jog szerinti ö, jogosult jogi tulajdonáshoz között, és azon privatizáció között, amelyek egyesek úgy hirdettek meg, mint a fejlődés egyetlen eszköze. Most tudom azt, hogy itt most olyan országokról beszélünk, amelyek fejlődő országok, de ezzel együtt. Most ez a vita bennem felüt, felidéz egy számot. Európában minden harmadik percben bezárása kerül, tönkre megy egy-egy mezőgazdasági gazdaság. A kérdésem az, hogy valóan nem a földhez való hozzáférés okoz igazándiból gondot itt, és erre utalt az egyik kollega is már. Ö, ott vannak a fiataljaink. A fiatalok nem képesek ahhoz, hogy föld tulajdont szerezzenek, vagy földet tudjanak megművelni, azért, mert olyan tulajdon viszonyok alakultak ki, amelyek a hitelezést helyezik elő térbe, olyan hitelezés és hitelfelvételt, amelyeket a fiatalok nem képesek megfinanszírozni. Kérdezem, hogyan lehet akkor a földhöz való hozzáférést biztosítani? Hogyan lehet biztosítani a fiatalok számára a földhöz való hozzáférést, anélkül, hogy tulajdont kellene szerezniük? Márpedig garantálnunk kellene a földhöz való hozzáférést, és nem szabad, hogy ez a, ennek a megoldása az az egyéni jogtulajdonlást jelentsen a földek esetében. Na végre egy kis politikai vita az Európai Parlament keretein belül. Felkérném a panel tagjait, hogy reagáljanak. <clears throat> Bizonyos szempontból ez a distinkció, hogy a kollektív tulajdon, illetve magántulajdon elfedi a tényleges valóságot. Tehát két ember alhat ugyanabban az ágyban egy éjszaka, és két ember dolg megdolgozhatja ugyanazt a földet. Tehát ez a megosztás különféle lehet. Amikor privatizációról beszélünk, Itt az a probléma, hogy ugye ki juthat hozzá, kinek tudjuk garantálni a hozzájutást a földhöz. Én azt próbáltam elmagyarázni, hogy mi a versenyt próbáljuk menedzselni, hiszen a sokan akarják a földet, a föld az egy nagy értékű, szűkös tulajdon, amit úgy próbálunk felosztani, hogy mindenki ö, boldog legyen vele. És nagyon fontos ezeken a helyszíneken el, felismerni, hogy a közösség az tulajdonképpen az önkormányzat. Ezen persze, hogy van egy másik szintje a hatalomnak, az állami hatalom, azonban a helyi hatalom az nagyon is ö, régi előjogokon, prerogatívákon alapul, és erre nagyon oda kell figyelni bizonyos országokban, ahol ezek a tradicionális jogok nagyon is élnek. De én úgy gondolom, hogy sok esetben a kollektív tulajdonlás és a privatizációval való szembenállás inkább ideológiai jellegű, abban az értelemben, hogy ezen esetekben ö, családonkénti a tulajdonlás, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a közösségé a föld, itt, itt meglehetősen ködössé válnak a fogalmak, hogy kik tartoznak hozzá a közösséghez, és így kikhez tartoznak ezek a tulajdonjogok. Tehát explicité kell tenni, hogy ne legyen konfliktus forrás, ne legyenek ilyen, ilyen szürke zónák a tulajdonlásban. A, Annát kérem föl, hogy mondja el, hogy Ruandában ezzel kapcsolatban mit tapasztalt a helyszínen. Um, ha jól értem, ha jól értettem a hozzászólás, itt a privatizáció, mint esetleges megoldás került be a kérdésbe, amely eh, segítségével ugye eh, hozzájutást biztosíthatunk. Én nem gondolom, hogy Ruandában ez egy ö, eh, nagyon releváns probléma. Mozambik talán érdekesebb példa ebből a szempontból, nem csak azért, mert hogy minden föld a kormány, az állam tulajdona, és csak kiadják, leasingbe adják, hanem igen komoly vita folyik arról, hogy vajon eh, több föld tranzakciót te, tegyenek lehetővé, de Mozambikban is létezik elismert a közösségi tulajdonlás, ahol alapvetően garantálják a jogot, hogyha legalább tíz évig elfoglaltad azt az, méghozzá jó hiszeműen az adott földet, Ebben az esetben a föld tulajdonlása vagy a föld haszonbérlete garantálva van. Nem csak a fizikai hozzájutás az érdekes, hanem hogy hogy lehet megtartani, mit csinálhatok az adott földdel. Igen, hozzátenném azt, hogy olyan személyel van dolgunk, aki 14, 20, 26 éves korában 50 holdat birtokoltam. Korábban 50 ezret, viszont a kormány elvette ezt és újraosztotta a földet. És ez megmentette Sri Lanka gazdaságát. Can I just say to you, there's a man in this parliament and... Pat the Cope Galaha, azért hívják Cope-nak, mert Donegalban sok Galaha van, és a Co-op az, az, azért ragadt rá, mert a nagyapja egy szövetkezetet hozott létre, tehát sok megoldási lehetőség van itt, és a, a második panelhoz tartozóan lesz majd még hozzáfűzni valom, amit nem értek az az, hogy olyan embereket patronizálunk, akik nem is biztos, hogy feltétlenül tulajdont akarnak ö, szerezni, és itt vigyázzunk, hogy itt, itt, itt ne egy politikai ellentétet élezzünk tovább, hogy konzervatív vagy liberális. Itt az a fontos, hogy az emberek hosszú távon betesznek valamit a közösségbe. Ha Ruandát vagy Angolát megnézzük, ott mobiltelefonokkal közlekednek az emberek, és jobban értenek a telefonhoz, mint én. Nagyon ambiciózus emberek ezek. Gond, gondolják, hogy a berlini fal, amikor leomlott, ez is úgy jött létre, hogy az embereknek megadtuk utána a lehetőséget, hogy, eh, <clears throat> hogy fejleszik a dolgaikat. Mi adja a legnagyobb ambíciót, hogyha a saját tulajdonoknak mondhatjuk a földünket, vagy pedig a lakásunkat, és ha az enyémnek mondhatom és tudhatom azt a tulajdont, akkor mindent megteszek annak a fejlesztésére. Nos, a mi Franciaországban vagy Európában azt látom, hogy sok, aztán meg is van pontosan a szám, 3 millió 700 ezer embert üztek el a földjéről, mert nem tudják a hiteleiket fizetni. Tehát még a mi országainkban is meg kéne fordítani a folyamatot, és garantálni kéne a nem magántulajdonú földhöz a hozzájutást, és ott lehetőséget kéne adni az embereknek, hogy farmokat, gazda, gazdaságokat hozzanak létre. Azt hiszem, hogy szerintem meg kell adni a tulajdonlás lehetőségét az embereknek, mert ez működik, mert nálunk is működött, van még egy panelbeszélgetésünk, de aztán Charles May eh, hozzá akar szólni még, úgy látom. Nem? Nem. Ha nem, nem. Igen? A, a panel részvevői közül valaki hozzá akar -e szólni? Köszönöm szépen, elnök Nos, ez egy nagyon súlyos vita, De egyrészt itt van egy, egy szociális faktor, és a föld, mint, mint árucik. E, ezt kell valahogy figyelembe venni. De egy másik szinten arról vitázunk, hogy ki, hogy mászik föl a <clears throat> tulajdonlási listán, ameddig az ember föl tud mászni ezen a létrán, addig rend van. Itt persze van akkor, nem tudom én, szociális lakásépítés és különféle aspektusai a tulajdonlásnak. Ameddig az ember föl tud mászni ezen a létrán, addig rend van. Most mi azt találjuk, hogy a városi területeken informális, illetve formális tulajdonlások vannak, és úgy tűnik, hogy a lakáspiac mind a kettőn, mint egy keresztbe ö, ö, kasul működik. Na most az EU, illetve az európai közösségek ne, e, a iránymutatásai rendben vannak, azonban úgy tűnik, hogy ez a e, városi, e, furcsa városi folyamat nem lett figyelembe véve. Nos, hát ezzel lezárom formálisan ezt a szekció ülést, és barátomnak és kollégámnak egyben átadom az elnöki titulust. Felkérjük a panelistákat, hogy üljenek az első sorba, és egy új eh, panel jön most létre. Okay, while, while the panel is joining us, we, we only have about an hour left. Nos, már csak egy óránk maradt, és remélem, hogy a beszél, minden felszólaló kb. 10 percig fog beszélni, és akkor így lehetőségünk nyílik további eszmecserére. Okay, you're, you're all very welcome. I'm just going to keep moving. Nos, szívesen látjuk önöket, de húzzunk bele, mert hatkor végeznünk kell. Nos, pedig a a fejlődő országokban a foglalás kérdéséről fogunk beszélni, amely az elmúlt néhány évben egyre nagyobb mértéket öltött. És ezt fogjuk körbejárni, hogy milyen feladatokat ad ez nekünk. Négy felszólalunk lesz, Román Herr, a Food First Information és Action uh, elnevezésű hálózattól, Violet Rupanei, uh, Genfből egy um, civil szervezet képviseletében, Michael Taylor, a Globális Politika és Afrika uh, Földkoalíció úrtól, illetve Henry Szeregi, aki általános koordinátor uh, Indonéziából. Megkérek minden felszólalót, hogy 10 percig beszélni, és akkor utána lehet kérdésekre válaszolni. Tehát akkor megadom a szót az első felszólalónak. Köszönöm szépen, elnök úr! Uh, a szót, megpróbálom eh, tartani ezt a 10 percet remélem, hogy fogom tudni tartani. Látjuk mi ezt a prezentációt, igen, köszönöm szépen. Köszönöm a felvezetést, amely és itt megteremtem még kapcsolat az előző panellel, hiszen a tulajdonjogok nagy szerepet játszanak a földfoglalások területén. Hadd adjak egy kis bevezetést, egyfajta általánosabb áttekintést a földfoglalások kérdésében. De ha most azt várják, hogyha itt felsorolom felsorolok esettanulmányokat, akkor kiábrándítom önöket, nem fogok így tenni. Más módon fogom ezt megtenni. Na, akkor kezdjük is. Először is ki kell szélesíteni a látunkörünket, hogy lássuk a nagy léptékű földszerzéseket. Nem csak a mezőgazdasági tevékenységről beszélünk, hanem a, a bányászatra is gondolni kell, a turizmusra, a, a természetvédelmi és egyéb területekre, illetve különleges gazdasági zónákra. Ebben a prezentációban azonban szigorúan a mezőgazdasági tevékenységre fogok összpontosítani, amelyek jellemzően a földfoglalás alatt ér, szoktani, érteni szoktunk. Néhány alapvető adat. A FAO becslése szerint az elmúlt három évben Afrikában, csak Afrikában egyedül, kb. 20 millió hektár földet szereztek meg külföldi befektetők, mások még ennél is tovább mennek, és ezt az adatot 50 millió hektárra becsülik. Csak hogy tudjuk mi ez viszonyítani, a mezőgazdasági területek egész Európában kb. 100 millió hektárra becsülhetőek csak hogy tudjunk mihez viszonyítani. Ezek a földszerzések általában 20, 30, 40, akár 100 évig tartó földbérlemények, leasingek, tehát itt nem földvásárlásról beszélünk. Milyen ennek a kontextusa? Először is szeretnék visszautalni az első panelben elhangzottakra, nevezetesen a földpiac felszabadítása, liberalizációja, hiszen a 90-es évek köve, közepe óta a Világbank is támogatta és ösztönözte a föld privatizációt, hogy befektetés céljára elérhető legyen a föld nemzetközi szinten is. Nagyon sok Ilyen például a Millennium Challenge Account elnevezésű, de voltak itt német szereplők is, akik segítették a föld piacokat. Nagyon nagy mértékű a külföldi befektetők megjelenése a mezőgazdaságban. Rámutatott egy nemrégiben készült tanulmány és jelentés, hogy a 90-es évek elején nagyjából egy milliárd uh, USA dollárt fektettek be 91-ben a, a, a mezőgazdaságban, ennyi volt a külföldi uh, befolyótőke, és ezzel szemben uh, ez többszörösére növekedett mostanra. Ennek három alapvető oka van, hogy ez miért történt így. Az első természetesen a, a 2008-as élelmiszer árrobbanás, és ez visszahozta a különböző fórumokra a nemzeti élelmiszerellátás biztonság kérdését. Vannak olyan gazdagabb országok, akik úgy utalnak erre, mint valamiféle offshore mezőgazdaságra, és így próbálják biztosítani a saját országuk élelmiszerbiztonságát és élelmiszerellátását azáltal, hogy nagy léptékű, a saját nemzeti határaikon túl nagy léptékű nemze, erő, erő, mezőgazdasági befektetést eszközölnek. Aztán láttuk azt, hogy a globális szinten a mezőgazdasági üzemanyagok robbanásszerűen növekedtek, hiszen gondoljunk csak az Európai Unióban érvényes kötelező kvótákra, amelyeket az üzemanyagokban alkalmazni kell. A földfoglalások 37%-a az, a mezőgazdasági eredetű üzemanyagok termelését célozza. Nézzük, hogy mik ezek, hiszen hogy került, hogy került a csizma az asztalra, az üzemanyag a föld foglaláshoz. Azt látjuk, hogy majd fél milliárd hektár földre van szükség, lesz szükség 2045-ben ahhoz, hogy fenntarthatóan tudjuk az üzemanyagokat keverni. Fenntartható, illetve megújuló forrásból származó üzemanyagokkal. A másik ok pedig, a harmadik ok a pénzügyi válság, amelynek során aktívan kutatták a valós, tényleges új befektetési lehetőségeket. A befektetési alapok, illetve pénzügyi szervezetek helyett. Mi az új ebben? Mi a más? És itt van egy e, idézetem egy kambodzsai parasztembertől, aki azt kérdezte, hogy miért veszik meg a földet, ahelyett, hogy megvendék inkább a rizscépen a piacon. Tehát teljesen megváltozott a hozzáállás. Nagyon egyértelmű e- megkülönböztetés, e- nagyon elválik a, a, elválnak, elválik a hozzá megközelítés a 20 évvel ezelőttihez képest. E, eddig fizetünk a terményekért a világpiacon, és most a befektető országokba direkten importálnak nagyon odafigyelünk, nagyon nagy fókusz ö, ö, helyeződik a magas értékű terményekre, szemben az üzemanyagot adó terményekkel és az alapvető élelmiszereket adó terményekkel. És ez itt nagyon eltérő lehet, hogyha megnézzük, hogy mi, mi volt a sláger mondjuk Közép-Amerikában a 70-es években, akkor gondoljunk a csikitára, a banára, akkor néha 30-40 ezer hektár földről beszélünk, és most arról azt látjuk, hogy, hogy, hogy itt egy millió hektárt is meghaladó földterületekről beszélünk. Tehát megváltozott az egésznek a léptéke. És ahogy már mutattam korábban, itt nem csak a magánszektor, hanem a kormányzat is nagyon aktív szerepet vál, vállal különböző befektetési bankokon keresztül. És a befektetési bankok, befektetési alapok és a bankok maguk is keresik ezeket a lehetőségeket. Körülbelül egy hónappal ezelőtt jártam Kambodzsában, kutatási céllal látogattunk el oda, és szeretnék néhány dologra rámutatni, hogy mit látunk ezen a térképen. Nagyon jól látszik, hogy ezeket a színezett területeket, ezeket adta ki a koncesszióba és azt látjuk, hogy nagyon kicsi folyosó marad az embereknek, akik ezen a területen valójában laknak és dőlnek dolgoznak. És ez a kambodzsai föld alkuknak a valós helyzete. És itt látunk egy erdőírtást, ami nagyon is fontos volt az, em, ez embereknek, itt termeltek gyümölcsöket, eh, itt eh, legeltették az állataikat. És amikor azt mondom, amikor jogokról beszélünk, akkor fontos azt is, fontos látni, megnézni egy eh, halászközösség tagját, és az a kő ott a jobb oldalon azt mutatja, hogy nagyon is egyértelműen lefektetett halászati jogaik vannak eh, erre a eh, vízre, és feltöltötték a tengert annak, és így nem tudnak halászni, annak ellenére, hogy dokumentált joguk van a halászathoz. A nagy léptékű földel tulajdonítás és föld elvesztés, főleg Kambodzsában azt mondják, azt mondja az állam vagy a befektető, hogy, hogy ma munkát adunk nektek, aztán azt mondják, hogy infrastruktúrát építünk, és aztán meg azt mondják, hogy, hogy ez gazdasági előnyökkel fog járni mindenki számára. Ezzel szemben a valóság az, hogy nem nagyon teremt ez a helyzet munkahelyeket, hiszen nagyon alacsony béreket kapnak, jóval alacsonyabbat, mint amit a saját tevékenységükkel tudtak keresni, sokszor ez szezonális jellegű ráadásul, és mivel ez ipari jellegű termelés, ezért kevesebb emberre is van szükség aztán az infrastruktúrát nem a helyieknek építik, hanem saját maguknak export infrastruktúrát építenek, úgy, mint autópályát, úgy, mint kikötőt. Na most ez a helyieket nem nagyon érdekli és a valósághoz hozzá tartozik az is, hogy elvesztik a hozzáférésüket, nem tudnak hozzáférni folyóhoz, erdőhöz, földhöz. A földszerzés figyelmen kívül hagyja a nemzeti törvényeket, és, és megsérti az emberi jogokat, a, a, az élelmiszerhez való jogot, növeli a földkoncentrációt, és elszigeteli a vidéki közösségeket. Tehát gyakorlatilag ez a fajta földszerzés, föld megszerzés, földfoglalás valamiféle negatív földreformként lehet fölfogni. Hiszen, hogyha mi a, az, a földreformot ö, támogatjuk, az nem lehet semmiképpen ez a negatív fajta ö, agrárreform, földreform. A, az alkuk elősegítése ö, egyértelműen olyan döntés, amely a nagy léptékű ipari termelést részesíti előnyben a parasztemberek gazdálkodásához, parasztgazdaságokhoz képest. Nemrégiben kiadtunk Kegyelmékban és Mozambikban egy tapasztalató földfoglalásról tanulmányt. És az utolsó oldalon szeretnék a közös tevékenységekre utalni, amelyeket az európai civil szervezetek végeznek. Megpróbáljuk figyelemmel kísérni az Európai Unió tevékenységét, különös tekintettel azokra a javaslatokra, amelyek az afrikai makrogazdaságot segítik elő. Remélem, hogy legtöbbük megkapta ezt a jelentést. Ennek nagyon fontos része volt a föld, földszerzések, földfoglalásoknak az unió által, illetve a tagállamainak által történő földszerzése. És hogyha ezzel kapcsolatban fordulunk az Unióhoz és tagállamaihoz, akkor azt gondolom, hogy tudunk előre lépni. És ennek keretében kezdeményezni kell nemzetközi szabályozást, hogy az ilyen földszerzéseket meg tudjuk akadályozni. Egy új uniós befektetési keretet kell létrehozni. És itt egyértelmű utalást kell tenni olyan nemzetközi jogi, emberi jogi szabályozásra és ennek felsőbbrendűségére bizonyos záradékokban. Aztán csökkenteni kell az EU igényét kül a határain túli területek igényére. Aztán csökkenteni kell a, az energia alapú megülő erőforrásokra tett célirányzatokat, célelőirányzatokat a semmilyen körülmények között nem lenne szabad a, az EU támogatását e, felhasználni arra, hogy nagy léptékű földbefektetéseket tegyenek. E, Támogatást kellene nyújtani egy olyan FAO folyamathoz, amelynek eredményeképpen egy önkéntes útmutatást nyújtanának ki a felelősségteljes föld irány, földkezelésről, természetes erő, természeti erőforrások felhasználásáról, és a, a földreform és vidékfejlesztéssel foglalkozó nemzetközi konferencia záró nyilatkozataként. És most ezzel szeretném is lezárni azzal, hogy a a gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló nemzetközi egyezmény 1.2-es eh, cikkére utalok, amelyet az Európai Unió is eh, ratifikált és elfogadott. Ez kimondja, hogy semmilyen esetben nem szabad az embereket a saját létfenntartásukra vonatkozó eszközöktől megfosztani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! remélem, hogy majd közreadjuk ezeket az igen izgalmas előadásokat, a következő pedig Violet Krupene előadása lesz. Köszönöm szépen ezt a lehetőségét lehetőséget, hogy elmondhassuk a mi véleményünket is ezen a meghallgatáson. Két szó a saját magunkról. Egy Genfi non-profit szervezet vagyunk, és megpróbáljuk azt a gondolatot te terjeszteni, ahol mindenki az emberi jogok alapján részesülhet gazdasági előnyökben, úgy információs szervezet vagyunk, kapacitásépítéssel foglalkozunk, HR, média kapcsolatokkal, és megpróbáljuk a nemzetközi politika és, az, és a mindennapi emberi jogi kérdéseket összehozni, összekötni. Hallottuk a realitásokról, hogy milyen nagy méretű föld szerzésekre került sor a harmadik világban, és ezzel kapcsolatban megpróbáljuk az emberi jogok érvényesítésének a fontosságát hangsúlyozni, és végül majd bizonyos ötleteket adunk, hogy a nemzetközi fórum, fejlesztési fórumok mit tehetnek ez ügyben. Oliver de uh, szerint, aki az Egyesült Nemzetek speciális raportőre, szerint eh, a korábbi eh, a szabályzás sok, illetve szabályzási kísérletek mind kudarcot vallottak, éppen ezért nem sikerült olyan politikákat létrehozni, amelyek nem szegényítik el, nem zsarolják ki a földet, amelyek nem szüntetik meg a, a talajvíz utánpótlást, és nem sikerült egy jól működő globális agrárpiacot létrehozni. És egyébként most nézzük meg, hogy a HR ö, ö, szerződések, egyezmények közül ö, mi vonatkozik erre. Ugye el, először is kötelező, hogy ö, minden ország ö, a, éljen a ö, <clears throat> emberi jogi törvényekkel, illetve a normákkal, és bizonyos mechanizmusok szükségesek a beszámoltathatóság szempontjából a kormányok és egyéb szervek szempontjából is. Ezek kötelezőek a országokon belül, országok között, és a nemzetközi kötelezettségek is ebben a szellemben kell, hogy működjenek. Az is, tehát nem csak az állami aktorok, hanem például a transnacionális vállalatok is ebben a szellemben kötelesek működni. Stratégiai szempontból nagyon fontos, hogy egy neutrális megközelítéssel öm, ö, álljunk hozzá a kérdéshez, tehát ne politikai elgondolások alapján próbáljuk megoldítani a problémát. A, az a lényeg, hogy az emberi jogokra koncentráljunk, és ha egy politika negatívan ért, éri, vagy érinti az emberi jogokat, az emberi jogoknak kell megadni az elsőbséget. <clears throat> Senki se mondja, hogy nincs szükség mezőgazdasági belfektetésekre. Azt látjuk, hogy mindenütt megrohanják a földeket, mindenki meg akarja kaparintani magának a földet, de nagyon fontos, hogy a beruházások, akár belföldi, akár külföldi, megfeleljenek az emberi jogi elvárásoknak. Például olyan embereket ki alkoholbólintanak a saját földjükről, akik másképpen nem tudnak megélni, tehát és nem adnak nekik megfelelő alternatívákat. Az is az is bűn az emberi jogok szempontjából, hogyha nem kompenzálják megfelelően az így előzött embereket. Vagy pedig, hogyha a kis termelők csak nagyon olcsón tudják eladni az áruikat, mert a nagy termelők gyakorlatilag letörik az árakat. Ö, így nem tudja, az önmeghatározástól meg vannak fosztva, nem tudnak a helyi kulturális életben, illetve a, nem jutnak hozzá az információhoz, és a helyi közösség életében nem tudnak beleszólni. Milyen kötelezettségek állnak fent tehát az állam szempontjából? Tehát az egyik az, hogy az élelemhez való jog. Ez egy jó példa különféle jogi aktusok rendelkeznek erről, elsősorban az ICESCR mm, egyezmény mondja ki részletes módon a az ECOSZoknak a 12-es kommunikációban minden ö, államnak minimálisan biztosítani kell mindenki számára a biztonságos és tápláló étkezés legalábbis egy minimális szinten. És itt hármas kötelezettsége van az államnak. Az egyik, az első az, hogy nem szabad megfosztani az embereket attól a lehetőségtől, képességtől, hogy ellássák magukat élelemmel. Másodszorban a cégeknek tilos, szintén tilos lehetetlenné tenni az önellátást, és ezen felül még hozzá kell segíteni az egyéneket, hogy önellátók legyenek élelmezés vonatkozásban. Ennek persze megfelelő végrehajtási mechanizmusokat kell biztosítani. Egyrészt a diszkriminációmentesség, a megfelelő haladás segítése, a részvétel és a mm, hatékony jogorvoslati lehetőségek. De hát mit tehetünk, hogy mm, felelősség teljesebb mezőgazdasági beruházások szülessenek? Ezt már korábbi előadó is elmondta, hogy a mezőgazdasági beruházások területén jobban érvényesíteni kell az emberi jogokat. Az a minimum, hogy a 11 emberi jogi alap értéket érvényesítsünk, amelyeket a raportőr is említett, illetve a a mezőgazdasági beruházásokra vonatkozó hét alapelvet is érvényesítjük. Ez azt jelenti, hogy kötelező és részvétellel kombinált ö, emberi jogi sztenderdeket kell betartani, és figyelembe kell venni a társadalmi és környezeti hatását is a beruházásoknak. A szegények számára lehetővé kell tenni a, az ezzel a hozzáférést, és ezzel kapcsolatos jogorvoslatot is. Az FDI ö, ö, esetleges hatásait, tehát a, közve, a közvetlen tőkeberuházást ö, lehetséges hatásait is figyelembe kell venni. A különleges raportőr felhívja <clears throat> ennek a fontosságát. Az is fontos, hogy arra odafigyeljünk, hogy inkább a bevételt növeljük, nem pedig a produktivitást minden áron. Inkluzív üzleti modelleket kell ebből a szempontból létrehozni, amely stabilizálná a, a piachoz való hozzájutást, illetve a feltartható élelmezés. És ez azt is jelenti, hogy a globális agrárpiacokat is rendezni kell, illetve meg kell rendtart, az agrárrendtartást jobban figyelembe kell venni, és utolsó sorban a, egy úgynevezett emberi jogi hatástanulmány kötelezővé kell tenni, abból a tekintetből, hogy a beruházásoknak a, a hasznait meg kell osztani az érintett felekkel. Akiket esetleg érdekel eh, ennek a kérdéskörnek a részletes leírása. Nos, itt eh, egy olvasmány listát teszek közré, amelyeket mindenkinek ajánlok, és majd a titkárságnak. És végezetül azt mondanám el, Tehát olyan politikákra van szüksége az fejlődő országnak, amelyek jót tesznek a helyi lakosságnak. Nem olyan politikákra, amelyek a külföldieket eh, hozzák jobb helyzetbe, hogy spekulálhassanak, ár, az árakat fölverjék, mert ezek a politikát csak konfliktusokat gerjeszt, amely végül is éhséget, pusztulást, szexuális erőszakot, illetve végső soron népírtást generál. Ha az élethez szükséges alapvető dolgokat nem garantáljuk, illetve védelmezzük, akkor a további konfliktusoknak ágyazunk csak meg. Köszönöm szépen, nagyszerű előadás hallottam, és Michael Taylor, az afrikai globál politika és a, a, a mm, földkoalíció nevében fog hozzánk szólni. Uh, uh, köszönöm szépen. Tudom, hogy mindenki fáradt, de köszönöm a szót. A prezentációm címét az utolsó pillanatban megváltoztattam, hiszen ebben a vitában nagyon sokszor összekeverjük a földszerzést, a mezőgazdaságba tett befektetést és a földfoglalást. Most ez így a három, ez így összefügg, és átfedi egymást, de van, amikor nem. Tehát akkor először is tisztázzuk, hogy milyen huncutság az, amiről itt mi beszélünk. A Nemzetközi Földkoalíciónál dolgozom, amely nagyjából 83 ö, ö, társaságot fog össze, van ezek között NGO, ö, ez egy globális szövetség, és vannak olyan ö, vannak köztük szava, szakszervezetek, gazdálkodók szervezete és stb. Tehát mi az, ami minket összefog? Az a közös meggyőződés, hogy a természeti erőforrásokhoz és a földhöz való hozzáférés a kulcsa a szegénység leküzdésének. Most ezeket hogyan lehet összehangolni, ezt a sokféle különböző érdeket és nézetet? Azt gondolom, hogyha megnézzük, hogy a föld tett befektetés iránti egyre növekvő érdeklődés, akkor azt látjuk, amit 35 partnerrel végzett kutatást, so kutatással jutottunk. Akkor most nézzük, hogy mit találtunk. Az egyik egyébként az Európai Bizottság, aki ebben részt vett. Vannak olyan területek, amikről már beszéltünk, tettünk, úgyhogy igazából csak arról arra térnék ki, amelyek erről még nem hallottunk. Először is ezeknél a földszerzéseknél óriási az átláthatóság e, hiánya. Ezek, ezek ilyen kis hátul, hátulról te, e, megszerzett e, szerződések, zsebszerződések, ha úgy tetszik. Nagyon sok olyan alkuról hallunk, ami amiről, amiről kiderül, hogy nem is ö, köttettek meg, és olyanról is, amelyek megköttettek, de soha nem, derültek, ö, nem derült rájuk fény. És nagyon fontos, hogy van egy fordított kapcsolat a befektető érdeke és a helyi vezetés erőssége között a földjogok elismerése tekintetében Mit jelent ez? Ha elismerjük, minél magasabb a helyi jogok elismerése, annál nagyobb az érdeklődés. Hiszen ez azt jelenti, hogy itt a földből élő emberek részéről komoly ellenállást fogunk tapasztalni. Miért fontos a föld? Ezt mindenki tudja, de hadd szaladjunk rajta végig. Nyilván ez az elsődleges olyan forrás, amelyen az emberek napi élete függ. Egy alapvető eszköz nem csak a termelés miatt, hanem más is lehet használni, hogyha a, úgy akarjuk. És itt nagyon fontos látni, hogy itt szociális, kérdés, szociális társadalmi kérdések is felmerülnek, az állampolgárság, az, az identitás kérdése, eh, hogy eh, és az a fajta méltóság, hogy én igenis képes vagyok eh, a földet a kezemben tartani és arról dönteni. Alapvetően meghatározza, hogy hogyan épülnek fel a helyi közösségek. Afrika jó példa erre, hogy a földhöz való hozzáférés volt az alapja az apartheid alapú társadalomnak. De mondhatnék más példát, tessék, ott van Írország. Hadd adjak néhány adatot is, hogy milyen lehetőségekkel és veszélyekkel nézünk szembe abban a tekintetben, hogy ki dönt a földről. A, a, nyolc, a, a világ éhezőnek 80%-a vidéki területeken él. Tehát azok, akikről beszélünk, pontosan azokon a területeken érnek, ahol ezek a befektetések megtörténnek. A világ élelmiszer készletének 70%-át pedig szegény vidéki emberek termelik meg. Miért fontos ez a hirtelen roham a, a, a földér és a vízér? Két dolgot kell látnunk. A föld, a szobaforgó nem, föld nem üres. Ezen itt emberek élnek mondjuk a, a Góbi sivatagban, vagy a, a Szahara közepén persze, hogy üres, de hát ott úgyse lehet semmiféle gazdasági tevékenységet folytatni, nem is ezt akarják, hanem termékeny földek ezek, ahol már igenis élnek emberek, és általában ezek azok az emberek, akik a legszegényebbek abban az adott társadalomban. Az is fontos, ugyanez már elhangzott, ezek olyan területek, ahol nagyon kicsi, nagyon kevés más munka lehetőség van. És éppen ezért a helyi vezetők kétségbe esetten próbálnak valamiféle befektetőket vonzani a területre. Jó pár tanulmány készül jelenleg, és a kezdeti eredmények úgy tűnik azt mutatják, hogy itt ilyenkor nagyon nagy a veszélye annak, hogy negatív hatások érik mind a helyi társadalmat, mind pedig a természeti értékeket. Tehát nagyobb, a, nagyobb ennek a több a kár, mint a haszon egy ilyen úgymond befektetésnél. Itt gyakorlatilag közös tulajdont használnak, és ezek még inkább vesz, sérülékenyebbek és veszélyeztetettebbek az ilyenfajta befektetőkkel szemben. Úgy becsüljük, hogy 1-2 milliárd ember a Földön összességében használ közös tulajdonban lévő földet. Na most ez azt jelenti, hogy a, az, a föld az államé. A gyarmatoti időkben ez azt jelentette, hogy a koronája gyakorlatilag a királynői. De ez azt is jelenti, hogy ez a problémának az alapvető gyökere. A kormány olyan földet ad oda, amihez minden joga megvan, az övé, a kormányi. Na most éppen itt a baj, hogy nem, ismeri, nem ismerik el azoknak az embereknek a hagyomány adta jogát, akik ott élnek, dolgoznak és termelnek. A, az állattenyésztés is nagyon jellemző, hiszen, és itt is ez megint egy más helyzet, hiszen ők szétterítik a kockázataikat, hiszen egyik területről a másikra vonulnak és legeltetik az állataikat. Ez is nagyon fontos, hiszen ezek az emberek is nagyon kitettek ezeknek a kockázatoknak. Próbáltunk egy mátrixot fölállítani, azokról a földszerzésekről, amelyekről tudomást szereztünk. 739 nagy léptékű földszerzést regisztráltak eddig, látjuk az adatokat, nem sorolom fel, és ez még csak a jéghegy csúcsa. Tehát senki ne értse félre, nem ez az összes, ez csak az, amiről tudunk pillanatnyilag. Ad mondok egy példát európai céget választottam, hogy eloszlassam azt a tévhitet, hogy itt biztos a, a kínaiak, meg mindenki más a világból csinálja. Nem igaz. Európai cégek, azok, akik befektetnek ilyen helyeken, Egyesült Királyságban regisztrált székkel rendelkező cégek 50 befektetést tettek, Afrikában, Ázsiában, Kelet-Európában, Latin-Amerikában 22 az agro üzemanyagokat célozza, 9 nemze- mezőgazdasági termelés, 4 bányászati cél és 15 egyéb célra. Melyek itt a veszélyek? Mozambik térképét látjuk. Itt elismerik az emberek hagyomány adta jogát. Nagyon agresszív kampányt folytattak a befektetők mellett. Itt a a, a színkód a térképhez az, hogy a legtermékenyebb területek az zöldek, és a rózsaszínek, sárgák azok a legkevésbé termékenyek. A sárga területek jelzik azok, ahol, eh, ahol helyi hagyományos jogok vannak, és, eh, és a kékek, ahol a kormány adott jogot eh, befektetésre. És hogyha meg összevetjük ezt a kettőt, akkor azt látjuk, hogy ez a kettő mennyire nem fedi egymást. Tehát a, azt látjuk, hogy a befektetők a termékeny területeket foglalták el, és ami érdekes, az a vörös terület. Ezek olyan területek, ahol a regisztráció még nem teljes, itt vannak az átfedések, hiszen ezek azok a területek, amelyeket odaadtak mind a helyi ö, ö, művelőknek és a befektetőknek is. És akkor most ugranék egy esettanulmányra Tanzániára, hogy megnézzük, hogy egy konkrét esetben mi történt. Azzal szeretném zárni a prezentációmat, hogy öt javaslatot tegyek le az asztalra, amit esetleg az Európai Bizottság vagy más itt a teremben esetleg megszívlelhetne. Először is nem tudunk eleget, ami a, a lehetőségek és kockázatok nagyságrendjét illeti. Miért fontos ez? Hiszen láttuk az átláthatóság hiányát, az, hogy egyszerűen nem tudunk róla és ez olyas valami, ami holnap nagyon könnyen meg is fordulhat, és így rendkívüli hatása lehet a környezetre. Hogyan tudjuk az információt ö, növelni? Hát úgy, hogy e közös kezdeményezésű információszerzés kutatást indítunk el, legyen ez a Világbank, a FAO, ILC és a többi. E a ROPA Eh, amelyik a gazdálkodókat tömörítő szervezet, eh, az SMV, 12 országban folytat esettanulmányokat, eh, nagyon jókat, Ázsiában is, és 35 esettanulmányt készítenek a többiek is. És azt gondolom, hogy ez a kezdet ahhoz, hogy meg, jobban megértsük a helyzetet. Ha megnézzük, hogy ki végezte a legnagyobb, legtöbb tanulmányt, akkor azt látjuk, hogy a Világbank, az IFA, stb. És ezek nagyon átfogóak, nagyon fontos tanulmányok. És ezeket kell összehozni azokkal a tanulmányokkal, amelyeket olyanok végeznek, olyanok végeztek el, akik ott élnek. És hogy pontosan azokat a kérdéseket tegyük fel, amelyeket fel kell tenni, ahhoz, hogy a megfelelő válaszokat kapjuk. És nagyon fontos, hogy a, az Európai Bizottság fon, ö, ö, óvatosabb lehetne a döntéseiben és a megközelítésében, ameddig nem tudunk többet. Különös tekintettel a magas befektetés arányal rendelkező területeken erősíteni kell a birtoklási jogokat, a tulajdonjogok bejegyzését. Hogy miért? Mert ez abszolút fontos, hiszen ennek ez fogja eldönteni, hogy ki nyer és ki veszít hogyha ezeket a jogokat nem jegyezzük be, akkor a helyi emberek generációkra előre a vesztesek közé, vesztesek padjára ülnek. És azt is meg kell határozni, hogy milyen felhatalmazás mellett adhat a helyi közösség el, milyen feltételek mellett fogadhat be egy befektetést, hogyan vannak olyan technológiák, amelyek az elmúlt tíz év fejlődésében hiszen ezek lehetővé teszik azt, hogy, hogy nagy számban, tömegesen lehessen e, tulajdonjogokat bejegyeztetni, akár kollektív jogokat is. Hogyha elismerjük azt, hogy vannak ilyen kollektív jogok, akkor az már az első lépés ahhoz, hogy legyenek egyedi jogok is. de hogyha ők a kollektív jogokat szeretnék, akkor az legyen úgy el kell ismerni az átfedési és plurális, e, egyidejű jogokat. Arra gondolok, hogy egy, egy közösségnek is ugyanaz a joga lehessen meg, mint egy egyénnek, egy földhöz, és ezt a tulajdonjogot meg is védhesse a bíróságon. Köszönöm szépen, Michael. Nagyon köszönöm szépen. General Henry Saraga következik. Mm. Via Campesina eh, általános koordinátora. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönetet mondok az Európai Parlamentnek, hogy meghívott engem, mint a Via Campesina eh, képviselőjét, a helyi eh, lakosság gazdaságot képviselő szervezetről beszélünk, amelyek családi gazdaságok felfuttatását tűzte ki célul. Köszönöm szépen azt, hogy az előttem szólók nagyon kulcsfontosságú pontokat hoztak elő. Nem akarom ezeket feltétlenül megismételni. Számomra ez egy különleges nap, hogy itt ülhetek az Európai Parlament tagjai között a fejlesztési bizottság keretén belül. Nos, számunkra La Via Campesinában ugye át kell tekintenünk, hogy merre is akarunk fejlődni, mert azt látjuk, hogy növekszik a éhező emberek száma 1996-ban. Az államfők arra kötelezték el magukat, hogy 2015-re megszüntetik az éhezést. 820 millió ö, helyett fele annyi éhező legyen már csak, ehelyett most már több mint egy milliárdan éheznek, tehát növekedett, nem csökkent. A milleniumi célok is egy hasonló elkötelezettséget fogalmaztak meg, és ha megnézzük most, hogy mi a helyzet, hát növekedett, nem csökkent az égség. Ha megnézzük a klímaváltozás hatásait is, azt láthatjuk, hogy Ugye a klíma is romlik, és mivel én Indonéziába jövök, amely ország egy pénzügyi válságban is van, és egy szándék levélel állunk elő, és most pedig eh, ugye látjuk, hogy Európában is pénzügyi válság köszöntött be, tehát itt is kérdésessé vált a fel, fejlődés. Nem csak a déli országokban vált problematikussá a fejlődés. Nos, visszatérve a témánkra. Számunkra a kis termelőknek, vagy a föld nélkülieknek. Nos, a földrablás, földfoglalás nem újdonság. Én Indonéziából jövök, és a ahol régóta folyik már a földfoglalás. Mi? The poor, the poor, in the name of the to export of the tea, rub... A tea, gumi, tea és exportja teszi ezt egy kívánatos dologgá. Ugye a transznacionalista vállalatok egyre több földet akarnak maguknak megszerezni. Ez még a, a gyarmatoti időkre nyúlik vissza. A bar, barátom fian részéről ugye el, megmutatta, hogy a privatizáció és a liberalizáció hova vezet, a neoliberális politika, a washingtoni konszenzus hova vezet? Ez vezetett további földfoglalásokhoz. És és mi azt fogalmazunk meg, hogy a világbanki kölcsönökkel csak még könnyebbé vált a föld foglalása a multik számára. Holott azt kéne lehetővé tennünk, hogy a kis farmerek számára könnyítsük meg a földtulajdonlást, nem pedig a multik számára. Mexikóban például a világbanki projekt ö, ö, folyamányaképpen elveszítették a földjeiket a kis földtulajdonosok. A Madagaszkárban 1 millió hektárról beszélünk, Indonéziában az élelmiszer krízis nevében a transnacionális vállalatok egyszerűen elveszik a földtulajdont a kisgazdálkodóktól. Ezek a vállalat vállalatok elsősorban, tehát ezek a multik e, korábban e, USA-ból és Európából jöttek, most pedig Kínából, Koreából és Indonéziából is, akik Afrikában veszik el a földet. Például a pálmaolaj vállalatok, ez, ez egy maláj indonéz vállalat, és egy amerikai vállalattal összefogva Afrikában ö, foglalja el a földeket. mi is a fejlődés? Ezt kell nekünk körbejárni és meghatározni. A Kempezinában ugye már régóta küzdködünk a agrárreformmal, meg szeretnénk változtatni a rendszert. A koloniális ö, föld ö, tulajdonlási rendszert át kell alakítanunk egy modernebb rendszerre. Japánban, Koreában, Kínában, Vietnámban is hasonló a helyzet, és Európában is bizonyos országok esetében sikeres agrárreformokat hajtottak végre. 1996 óta ugye azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy megoldjuk az égséget, szuverenitást kell biztosítani a szegény emberek számára, mert a WTO rendszer keretében minden élelmiszeripari program becsődölt, nem csak arról van szó, hogy kevesebb eh, élelmiszer ter, termelünk, hanem a megtermelt élelmiszerek fölött a multik eh, disponálnak. Tehát nem jut el az élelmiszer a szegény emberekhez. Már régóta azt javasoljuk, hogy eh, a fenntartható mezőgazdaságot, az agroökológiát támogassuk, a zöld forradalmat mert hiszen sajnos Ázsiában a zöld forradalom még nem sikeres, legalábbis nem tudja biztosítani a földhöz, illetve élelmiszerhez jutást a szegény emberek számára. És ezt a zöld forradalmat viszont ki kéne terjeszteni Afrikára is. Időszűkében csak azt mondanám, hogy világos számunkra, hogy azt követeljük, hogy az, a mezőgazdasági reformok nem csak Indonéziába hajtsák végre, hanem Európában is. Ahogy Ms. Barlemen mondta, hogy már több generáció óta nem jutnak hozzá az emberek a földhöz. Múlt decemberben a kopenhágai csúcson részt vettem, és azt láthattuk, hogy a, a hmm, földet nem a farmerek tulajdonolják. Kor- Koreában is látjuk ezt, de Európában is, hogy a gazdálkodók száma napról napra csökken. Tehát csak ha hozzájuttatjuk a földhöz a mm, potenciális gazdálkodókat, csak akkor tudjuk a földreformot létrehozni, sőt, most már Európában a második földreform kell, hogy megtörténjék. Kérem önökek, hogy, hogy az úgynevezett biopool using the uh, agro it is to make the, our natural forest tehát rátérnék a, a mezőgazdasági ö, uh, eredetű ö, uh, tüzelő, illetve üzemanyagok ö, uh, gyártására, termelésére. Nos, a pálmaolajat és az egyéb ilyen ö, ö, bioüzemanyag alapanyagokat nem a szegények számára termeljük, nem is ők ö, húzzák húznak hasznot ebből. Át kell tekinteni a közös agrárpolitikát is az Európai Unión belül, hogy ez a a, mert csak a helyi termelésű élelmiszer biztosíthatja a megélhetést a gazdálkodók számára. monitorozni kell a klímaváltozást is, mert a klímakrízis nevében a name of the climate change many project of REDD megnövekedett a széndiokszid mennyisége in Riau, in South Sumatra, in Kalimantan Brazílban, Brazíliában a klíma ö, krízis megoldására ö, hamis ö, projekteket hoztak létre, és a európai transnacionális vállalatok ö, ugye egyre agresszívabb földfoglalási politikát folytatnak ö, egyéb, tehát harmadik országokban, és a fián beli barátommal egyetérve elmondom, hogy az Európai Unió támogassa a FAO politikát, amelynek értelmében a mezőgazdasági termelést elő kell segíteni, mert az Európai Unió politikái közül nem mindegyik ebbe az irányba mutat, és remély, reméljük, hogy alap, mi a Campesina ö, ö, alapelveit is támogatni tudja, amelynek értelmében földhez kell juttatni az arra rászorulókat, és bizony a legjobb gyakorlatokat is el kell ö, saját, sajátítani. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm Henry, és köszönöm mindenkinek az izgalmas, érdekes előadásokat. Most pedig kb. 10 valahány percünk maradt hogy ezeket megvitassuk, megtárgyaljuk. If you don't mind, we'll share the meeting from here. No, <laughs> no, I called you to speak, please. You... Okay. Okay. Merci. Euh. Köszönöm szépen. Azért mondtam, hogy ladies first, mert hogy még nem készültem teljesen a hozzászólásommal, emiatt egy perccel hosszabb leszek talán. Szóval nagyon érdekelt mindaz, amit megfogalmaztak itt a kollégák, Ruppener asszony és Taylor úr, de azt hiszem, hogy tehát ki kell, hogy lépjünk abból az ideológiai keretből, amelyben gondolkodtunk. Kolus azt mondta a híres francia ö, komikus, hogy a kapitalizmus az nem más, mint az ember kizsákmányolása az ember által. A kommunizmus, mondotta Kolüs, ennek a fordítottja. Na, azt hiszem, hogy most arra van szükség, hogy kicsit pragmatikusabb megközelítésben vizsgáljuk meg ezen kérdéseket. Egyetértek azokkal a meglásokkal, amelyeket tálaltak. Annak ellenére, hogy liberális felfogású vagyok, úgy vélem, hogy a piac nem képes mindent a mezőgazdaság területén mindent megoldani. Vannak olyan jogok, amelyek az élethez, az élelmezéshez való jogok, amelyek ilyen megoldásokat igényelnek, és nem lehet mindent kodifikálni. Ö, ott vannak persze az emberi jogok is, amelyek, az emberi, amelyek a francia forradalomnak a ö, vívmányaiként jöttek létre, és minden erőfeszítést meg kell tennünk azért, hogy ezen felül meghatározzuk a gazdaság és szociális alapjogokat is, azért, hogy az első generációk, amelyek belépnek a termelési területére, támogatottak legyenek többek között a fejlődő országokban. Az Unióban az a nehézségünk, hogy az intézményes szereplők, az államok is, meg a bizottság is tárgyalópartnerként szintén az államokat kapják meg, az állam főket és a kormány főket, akik képviselik a fejlődő országokat. Na most a politikailag korrekt megoldás megtalálásában lehetetlen helyzetekbe kerülnek. Elmenni egy országba, forradalmat előidézni, azt jelenti, hogy a normális kapcsolatok megszűnnek tehát pont azokkal, akik a természetes tárgyaló partnereink lennének. Hogyan lehet felülkerekedni mindezen? Nem tudom. Nem tudom. De azt hiszem, hogy ahhoz, hogy tovább lépjünk azokon a csapásokon, amelyeket megfogalmaztak, mindenképpen nagyon stabil referenciákat kell, hogy előteremtsünk. Klech Pizeni ilyen például, aki azt mondja, hogy jól lehet már 90 éves, továbbra is rendkívül világosan látja azt, hogy az élelmezési jogot hogyan kell biztosítani. Azt mondja, nagyon egyszerűen, hogyha mindenkit élelmezni akarunk, akkor meg kell mentenünk az összes mezőgazdasági dolgozót, ami azt jelenti, hogy a jogokat és az érdekeket meg kell tudnunk fogalmazni, és ami ami azt is beköveteli, hogy a, az élelmezéshez való hozzáférés az primátust élvezzen a gazdasági jogok felett. Na most azt mondanám, hogy egy nagyon pragmatikus megközelítésben lehetne azért tovább lépni, mert ha nem járjuk be ezt az utat, akkor, akkor a hatványozottan jelentkeznek a feszültségek, és ez jelentkezett például, vagy jelentkezik például a mezőgazdasági földekhez való hozzáférésben ha nincs meg ez a hozzáférés, akkor a paraszt emberek nem fognak termelni. Most milyen legyen a mértéke az intervenciózmusnak, ez a további kérdés. egy tekintetben úgy vélem, hogy a partnerségi megállapodásokban az afrikai országokkal ki kellene térnünk ezen kérdésekre, a kormányokkal együtt, mert hogy érdekükben áll, hogy a lakosságuk, amely gyakorlatilag fele mértékben fölművelőből áll, teremti elő az élelmeket. Ezzel foglalkoznunk kell. És hogy ez mennyibe kerülne, mennyibe kerülne az, hogyha felvásárolnák a földeket, mégpedig azonnak a megbízásából, akik semmi tulajdonnal nem rendelkeznek, de ugyanakkor a földet művelik. Tehát ezt végig kellene gondolni szerintem. Ott van az FAO e tanulmánya, nagyszerű, ezt már megvitattuk pár hónappal ezelőtt itt, aztán további tanulmányokra tettek utalásokat, többek között a Szahal, Szahelövezetre és a Nyugat-Afrikára vonatkozó tanulmányra lehet itt tanulni, amely nagyon érdekes, ismerem ezeket, de meg kell gondolnunk azt is, hogy politikailag hogyan tudunk tovább lépni, hogyan tudunk megfogalmazni egy stratégiát e tekintetben. Nagyon kíváncsi lennék a bizottság véleményére, meddig terjedhetünk, meddig tudunk tovább lépni. Egy biztos, hogy a mozdulatlanság, a tétlenség a lehető legrosszabb megoldás lenne. Védelmeznünk kell a mezőgazdaságot. Ne feledkezzünk győzünk meg arról, hogy Európában is annyi földrendszer létezik, ahány tagállam. Gyakorlatilag az összes EU-s tagállam ö, sajátos földrendszerrel rendelkezik, földtulajdoni rendszerrel, amelyek helyén valóak, mert védik a földművelőket és ezek gyakorlatilag korlátok a magántulajdonnak bizonyos fajta érvényesüléshez. Franciaországban például egyes esetekben tiltott a külföldiek földvásárlása. Nevezetesen csak akkor jogosultak a földvásárlásra, hogyha letelepültek Franciaországban is, amennyiben nem teljesítik ezt a feltételt, legalábbis a közelmúltig, de talán még most is, akkor nem férhettek hozzá tulajdon formájában a földekhez. Márpedig, hogyha ezeket a megfogalmazott megoldásokat alkalmaznák, akkor azt hiszem, hogy nem lenne lennénk teljesen egyediek, legalábbis Európában nem, ez, nem minősül mindez egyedi megoldásnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szóval, nekem. Egy nagyon pragmatikus kérdésem lenne, és nagyon pragmatikusan teszem fel a kérdést az összes panel képviselőnek. Biztos és tudatában vagyok annak, hogy a kapot reformálni kell, de milyen fajta eszközöket kellene megteremteni vagy modernizálni az EU-ban azért, hogy a legalapvetőbb emberi jogok ne sérüljenek akkor, amikor biztosítjuk a földhöz való tulajdon jogod. Tehát nagyon konkrétan hogyan tudnánk mi az EU keretében tovább lépni a föld tulajdon ilyenfajta kisajátításával szemben. Yes. Köszönöm szépen. Én magam is kaptam néhány kérdést, meg szólítatva érzem magamat, de átadnám a szót a kolléganőnek. Két dologra szeretnék kitérni. Azt akarom mondani, hogy az jó, hogy vannak, ja, hogy készülnek jelentések, azért, hogy országspecifikus adatokhoz jussunk hozzá. A mozambiki kormányal dolgoztam együtt az a mezőgazdasági szektorban, és megvizsgáltuk a élelmezési projekteket, stb. És olyan számokat kaptunk, amelyek Eh, amely 5-7 hektár, millió hektár került külföldi befektetők kezébe, holott a hivatalos számok szerint csak néhány százezer lett volna. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egészen eh, konkrét számok legyenek, hogy jó legyen, jók legyenek, helyesek legyenek ezek a számok. A második dolog, amit szeretnék mondani, nekem úgy tűnik, hogy ez a földszerzés, földfoglalási eh, vita itt mint hogyha felelőtlen kormányokról beszélnünk. Nem tudok Kambodzsáról nyilatkozni, de kormányzati szinten én ezt cáfolnám, hiszen itt nagyon sok aggodalomnak adnak hangot, hogy hogy fogunk az unokáink szemébe nézni, és azt mondani, hogy az, az a föld, amely, amelyre, amelyre a vérünket adtuk, most kézre került. Tehát azt gondolom, hogy itt a kormányokkal is sokkal többet kellene több párbeszédet kellene fordítani. Meg kéne tudni, hogy ők mit tudnak, hogy mi, mi zajlik abban az adott e, szektorban, és nem szeretnék általánosítani, csak a mozambiki esetről beszélek. De azt gondolom, hogy ha az egy Európai Bizottság megvizsgálja, hogy mit tehetünk, tehetnek akkor meg kell vizsgálni, hogyan lehet következetessé tenni a különböző főigazgatóságok tevékenységet, hogyan lehet ezt összehangolni. Hiszen a különböző területek elbeszélnek egymás mellett. Tehát például van olyan munkacsoport, aki azon fog, dolgozik, hogy erősítsék a kormányzatot, az adminisztrációt, a, a közigazgatást, és aztán egyszer csak jön egy másik kormány, aki azt mondja, hogy nem, sokkal szigorúbbnak kell lenni, és a megfelelő befektetés igenis szükséges. Tehát azt gondolom, hogy a kormányzati szinten kell ezt kell Alig van már időnk, mondja az elnök, de mielőtt pontot tennénk a mai vita végére, 6 óra után 10 perccel szeretném végig is lezárni. Ha egész eddig erről vitatkoztunk, egy szót nem hallottunk, az a korrupció volt. Hogyan lehet úgy földet adni a kormányoknak, hogy itt nem hangzik el az a szó, hogy korrupció? Az én saját országomban az alkotmány lefekteti, hogy az embereknek a tulajdonhoz való jogát, de talán itt a panelben valaki más is el Eh, eh, mondhatna néhány szót arról, hogy, hogy mi itt az összefüggés a fejlesztési segélyek támogatás és a korrupció között. Michael felvetett azt a kérdést is, hogy eh, fontos kutatnunk azt, hogy a lehetőségeknek milyen hatása van, hogy ki tud ilyen kutatást végezni, a bizottság talán, vagy a bizottság más szervezetekkel karöltve. és mielőtt válaszolnánk, átadom a szót Deva úrnak. Michael valami nagyon érdekeset mondott, ami politikai értelemben négyszögesítette a kört. Azt vetette fel, hogy a kormányok teljesen törvény adta a joga hogy bizonyos földeket a külföldieknek adjon oda, és elvegye a tulajdonjogot a saját embereitől. Pontosan azért, mert ezek az embereket, ezeket az embereket soha nem regisztrálták, az ő jogukat nem egyezték be erre az adott területre. De azt gondolom, hogy meg kellene akadályozni, hogy hogy gazdag külföldieknek kap, adjanak kormányok földterületeket. Hát persze, nyilván, hogyha ezért szép pénzt kapnak, hát akkor miért ne gondolják ők magukban? Egyszerűen ez így van. És ilyenkor megfosztják a kormányok a tulajdonjoguktól az ott élő embereket, és törvényesen csinálják, jogszerűen mondjuk így, de hogy ennek véget vessünk, az annak egyetlen módja, a, hogy követeljük, hogy minden ki, aki azon a területen él, legyen az magánszemély vagy közösség, igenis ke- kerüljön bejegyzése, mint a föld e, tulajdonosa. Ki szeretne reagálni? Akkor most megadom a szót, köszönöm szépen, rövid leszek. Az Unió által teendő konkrét lépésekre már említettem a, kö, a az önkéntes iránymutatása. Ez, ez meg is bukik pont azért, mert önkéntes. De szeretnék rámutatni arra, hogy minden emberi joggal kapcsolatos kötelezettség, ami itt felmerülhet a földhasználat kapcsán, és ez, ezeket az önkéntes útmutatókat kellene használni arra, hogy ezt az aspektust bevonjuk és megakadályozzuk így a földszerzést és földfoglalást. És talán az utolsó pont azzal kapcsolatban, hogy az emberek jogait nem jegyezték be. Igenis vannak olyan esetek, amikor tényleg segít az, hogy az embereknek bejegyzik a jogait. De ahogy láttuk Kambodzsában, ott nem számított, hogy be voltak egyezve a jogok vagy sem, a kormány és akkor ideérünk a korrupció kérdéséhez. A kormány egyszerűen fogta és elvette. Tehát hiába volt papírja valakinek arról, hogy övé a föld, kormány fogta, ezt odaadta valaki másnak, eladta pontosabban. Tehát nem csak bejegyezni kell ezeket a tulajdonjogokat, hanem ezeket meg is kell tudnunk védeni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretnél válaszolni, Michael? Igen. Mondja Henry Sárig. Azt gondolom, hogy ezt a jogi megközelítést kellene erősíteni. Meg kell vizsgálnunk, hogy a transnacionális multivállalatok miért veszik el azt a, miért teszik rá a kezüket a földre, miért kell nekik az a csomó föld, és miért ad nekik a kormány ennyi földet? Hát azért, mert a, a földhöz való tulajdonjogot nem garantálja a törvény. Ezt már sokszor láttam, hiszen ez a multik sokszor nem csak elveszik a földet, hanem, hanem a pénzt, hanem, hanem ezért pénzkompenzációt, kártérítést adnak a gazdálkodóknak. Hogyha a gazdálkodó kezében ott lobogtatja a tulajdoni lapot, akkor ez megkönnyíti, és egyszerűen csak kezébe nyomják, egyik kezébe belenyomják a pénzt, a másikból kihúzzák a, a tulajdonjogot igazoló okiratot. Tehát nem csak szigorúan így kell nézni, nem ezt kicsit globálisan kellene nézni az egész képet. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Violet. Köszönöm. Az előző felszólókhoz csatlakozom, én is nagyon támogatnám, hogy az Európai Unió is járulja hozzá az önkéntes útmutatókkal végzett munkához. Ez persze csak egy része a dolognak. Nincs ezeknek semmi haszna, hogyha, hogyha a nagy befektetők ezeket, ezekre fittyet hánynak és nem alkalmazzák hogyha nincsenek szankciók, amelyekkel ezeket lehetne sújtatni, hogyha nem tartják be az útmutató ajánlásait. Tehát úgy gondolom, hogy ezeket kötelezővé kellene tenni, amennyire csak lehet, és egy, és meg kellene próbálni, hogy, hogy a közpénzeket közpénzek folyosításához, az, az ajánlások betartásához lehetne, és ezeknek az elveknek a betartásához lehetne kötni. Egy másik módja lehet ennek az, hogy teszünk arról, hogy például, mint a Világbank, különböző csatornáin keresztül, a segélyprogramokon keresztül végrehajtsák, ez, betartsák ezeket az ajánlásokat Afrikában, ami nem a helyzet jelenleg. És aztán ugye itt felmerülnek praktikus kérdései, kérdések is. A parlamenti képviselők számára fontos, hogy követeljék az elszámoltat hatóságokat, a végrehajtó szervek esetében. A mi szemünkben az emberi jogi aspektus kiemelkedő, és itt nekünk kell bizonyos benchmarkokat, bizonyítási alapokat lefektetnünk. Ami azt a kérdést illeti, hogy kormányok jogszerűen járnak el, kiábrándultan emlékeztetek arra, hogy vannak kormányok, hogy ezek a kormányok bizony elkötelezték magukat az emberi jogok mellett nemzetközi egyezmények formájában, éppen ezért őket felelősségre is lehetne vonni. És akkor most megadom Macronnek a szót. Konkrét lépések. A prezentáción végén kettőt említettem. A másik hármat is említenék. Az egyik az, hogy déli kormányokat támogatni kell, hogy jobb döntéseket tudjanak hozni. Hiszen nagyon sokszor vannak van olyan, hogy, hogy két oldalas szerződésben adnak mondjuk 100 ezer hektárt valakinek 200 évre. Tehát nincsen, nincsenek környezetvédelmi megfontolások nincsenek, munkajogi, stb. stb. aspektusok megfontolva, és még a nemzeti kormányok is rosszul járnak ezekkel az alkukkal. Igaz, hogy sokszor előfordul, hogy a kormányzati tisztviselők korruptak, korumpálhatóak, de nem feltétlenül, és még ha nem is korruptak, de egyszerűen alkalmatlanok arra, hogy egy jó alkut kössenek. Azt gondolom, hogy minden tanács egyfajta szempontból fog érkezik, tehát olyan tanácsot kell adni, amelyeket minden szereplő bevonásával fektetünk le. Be kell vonni a civil társadalmat az érintett országokban, hogy részesei legyenek ezeknek a döntéseknek. Tudom, hogy már most is támogatják a világban ezeket a civil szervezeteket, és ezt így is kell tenni. Annak érdekében, hogy erősebb hangon tudják ha hangosabban tudják hallatni a hangukat hiszen ők azok a szervezetek, akik monitorozni tudják ezeket a folyamatokat. Szuper dolog, hogy vannak nemzetközi egyezmények, de az olyan országok, ahol ezek ezek a földfoglalások, földszerzések tényleg mennek, van olyan, amelyiknek még csak alkotmánya sincsen. Hát hogy várhatnánk el tőlük, hogy betartanak nemzetközi egyezményeket? És itt még az a kérdés is felmerül, hogy nem hogy, nem hogy másokat, de még saját magukat, a saját kormányukat sem vonják felelősségre ezek az emberek. Az FAO önkéntes útmutatója egy lassú folyamat. Viszont hét elvet javasol a világbank több másokkal együtt a fenntartható mezőgazdasági termelés érdekében. Különböző szervezetek is lefektettek eh, e bizonyos elveket, de alapvetően ez a fajta befektetés aláássa a helytermelési szerkezeteket. Ennek a vitának sokkal demokratikusabbnak kell lennie. Ha vannak elvek, akkor ezt sokkal szélesebb körült konzultációra kellene alapozni. Bizottságnak adom meg a szót, mondja az elnök. Na most, ami a nagy léptékű földszerzést illeti, ez egy nagyon nagy kihívás és ezt erről szóltunk is néhány hónappal ezelőtt az élelmiszerellátás biztonságával kapcsolatban kiadott közleményünkben. Szeretném jelezni a támogatás, támogatásunkra biztosítani az elvégzett munka tekintetében ezeket az útmutatókat. Nagyon fontos, hogy ennek a végrehajtása azokban az országokban meg is történjen, amelyek ebben érintettek. Azt hiszem, hogy elvben itt alapvetően az a lényeg, hogy átláthatóak legyenek a dolgok. Az átláthatóságot mi is támogathatjuk, és elősegíthetjük. Michael is említette, hogy ezt eh, civil szervezeteken keresztül, farmer gazdálkodó szervezeteken keresztül is meg lehet valósítani. Azzal, hogy támogatunk olyan eh, szervezeteket, akik a gazdálkodók jogaiért állnak ki, és azokért, akik a földet használják és művelik annak érdekében, hogy valós adatokhoz jussunk, stb. Tehát van még jó pár olyan dolog, amit tehetünk, és azt hiszem, hogy bele kell húznunk az ezekkel való foglalatosságban. A politikák koherenciájára is oda kell figyelnünk, más Európai Uniós fejlesztési ügynökségekkel, a különböző főigazgatóság tevékenységével, különböző főigazgatóságok tevékenységével a bizottságon belül. És aztán hadd emlékeztesek arra, mondja az elnök, hogy itt van ez a konzultációk. A bizottság milyen értelemben? Hát az a demokratikus folyamat, amit Michael említett, hogy igenis vál, hívjunk meg olyan embereket, akik akiknek beleszólásuk van abban, hogy mi kerüljön az országértékelő jelentésükbe. Persze, természetesen, hiszen minél szélesebb körül ez a párbeszéd, annál jobb. Nos, mondja az elnök, köszönöm szépen, nagyon hosszú délután volt a mai, de nagyon érdekes is volt, hiszen két teljesen kontrasztos szempontot hallottunk, nagyon hasznos meghallgatás volt, legalábbis én úgy értékelem. Köszönöm szépen a kollégáknak, hiszen tudtuk azt, hogy nagyon sok más ülés ment párhuzamosan, és mindenkinek köszönöm, főleg a bizottságnak is, hogy végig kitartottak veletünk, és köszönjük a tolmácsoknak is a munkát, és mindenkinek, aki, főleg a titkárságnak, aki készült erre az ülésre. És akkor bezárom ezzel az ülést. Köszönöm szépen! and good night from him és akkor jó éjszakát neki.